Ja, guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Szeretném megnyitni a mai ülést. Február 18-a van. Különféle szavazásaink lesznek ma és ezekkel kezdjük a napirendet. Ma ebben a teremben vagyunk, és szeretek megkérni mindenkit, hogy tartsunk egy ellenőrzést. Sajnos nincsenek képernyők, de azért egy teszt szavazást most megnyitok. Megnyitom a teszt szavazást. Oh, Nem működik?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 Fine. Nagyszerű. Akkor a Marinescu jelentéssel kezdjük. Először is az egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum, kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy szóbeli, el lehet olvasni, valaki ellenzi a szóbeli módosítást, senki, tehát akkor a 11-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes módosító, és itt szóbelivel, akkor ki van mellette így, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a tizenhatost. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hogyha a 16-ost elfogadtuk, a 17-es okafogyott, akkor a 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elnézést. Igen, okafogyott, bocsánat, bocsánat. 20-24-es elfogadok, nagyon szépen köszönöm. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, el, elnézést, a 4-es kompromisszum. A 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 31-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett, Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük, ezt ellenőrizzük. Elektronikusan, és megnyitom. 30, 35-ös. A néppártól egy kolléga túl sok. Rendben, ellenőrizzük. Igen, most akkor zárom a szavazást. Elutasítva, elnézést kérek. 36-os szóbeli. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Senki? Tehát akkor a 36-osról szavazunk, így módosítva ellet, ellet elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ötös kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. kilences mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 és a 43-as azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést. A hatos kompromisszum mellett, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellett, ellene, ellenőrizzük, 57-est megnyitom. A, okafogyott, elnézést, okafogyott, 56-os elutasítottuk, akkor most az 57-esről kell szavazzunk. elektronikusan az 57-esről. Elektronikusan az 57-esről. Mindenki szavazott? Zárom. Elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 63 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 68-as, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Ez van 68-as volt. 69-essel és a 70-es egy, ugyanaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító, valaki ellenzés, senki, akkor a 72-esről szavazunk. Szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 76 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellett ellene. Tartózkodás. A 85-öt megismételjük mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ha 85-öst elfogadjuk, a 86-os és a 87-es oka fogyott. Nem fogadtuk el. Tehát 86-os mellette ki van? Ellene? tartózkodás, ellenőrizzük a 86-ost elektronikusan, megnyitom. Zárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 89 mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 90 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most az Econ véleménye. Econ 2-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Econ 3-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es Econ mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben. Valaki ellenzi a blokkban történő szavazást, tehát az unblock szavazás ellen van valaki, akkor most blokkban szavazunk. Ekon 5-östől a végéig, tehát Ekon 5-östől a végéig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor elektronikusan záró szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Mm, elfogadtuk világosan, nagy többséggel. Gratulálok Marinecku úrnak, az előadónak. Köszönöm. Akkor folytatom a szavazást a Balcsitis jelentéssel. Amendment 1. Egyes módosító, ki van mellette, ki ellenzi,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 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy tömbben? 15-től 17-ig, ha gondolják. Egy tömbben mellettük ellenők tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító van -e ellenvetés nincsen, 12-es a módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Rendben, erről nem szavazunk. Kettő maradt Amploa 1-es és Amploa 2-es, lehet őket együtt? Akkor ki van az Ample 1 és 2-es mellett? Ellenük tartózkodás elfogadtuk. Most megnyitom az elektronikus szavazást a Balcsitis jelentésről. Mindenki szavazott? Szavazás lezárom. Gratulálok Balcsitis kollégának a jelentéséhez. Éppen most tájékoztattak, hogy elfogadtunk egy saját kezdeményezésű jelentést. Gratulálok, most pedig folytassuk a Gressle jelentéssel. Az egyes és a kettes megegyeznek, ki van az egyes és kettes mellett, ellenük, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös és 6-os mellettük, ellenük, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom az 5-ös és 6-ost, lezárom, elfogadtuk. 4-es okafogyottá vált, Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 11-eshez van egy szóbeli, ellenvetés nincs, akkor így módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette nem. Erről nem kell szavazni, elnézést. Az előadó szóbeli módosítójával kapcsolatban van-e ellenvetés? Önnek van, akkor erről nem szavazhatunk, rendben. Hogyha valakinek ellenvetése van, akkor folytatom a 21-essel. Ki van mellette, 21-es mellett, ellene, tartózkodás, Mm, még egyszer ismétem, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as részenként első mondat mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, második mondat mellette, ellene, bocsánat, ellenőrizzük, második mondat, elektronikusan megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, a 23-asnak csak az egyik részét fogadtuk el, akkor itt most hogyan is lehet tovább haladni? Mert hogyha elfogadtuk volna, akkor okafogyottá válna. Jó, erre majd visszatérünk. Akkor 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es részenként első rész mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-asról nem kell szavazni, Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik egy szóbeli módosító. Köszönöm a figyelmeztetést, mondja az elnök. Vissza kell lépnünk. Egyet 30-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, mondják többen. Csak próbára akartam tenni az éberségüket. 30-as. Ki van mellette? ellene egyértelműen elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító szóbeli módosítással visszavonom, ön visszavonja, jó, akkor szóbeli módosítás nélkül mellette ellene Elektronikusan ellenőrizzük a 33-ast a szóbeli módosító nélkül. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasításra került. 13, 13. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette 40-es ellen tartózkodás elutasítva. Folytatom 39-essel, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as. Nem kell szavazni róla, mert a 8-as kiterjed rá, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 45-ösről nem kell szavazni, 46-os ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette kimaradt a 48-as nem kell szavazni. Talán jobb lett volna először a kompromisszumról szavazni, igaz? Jó, akkor a 48-as és a 49-es mellett ellenük tartózkodás ellenőrizzük a 48-as, 49 es megnyitom az elektronikus szavazást. Most lezárom. Elfogadásra kerültek. Hetes kompromisszum. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 52-es és az 53-as megegyeznek. Mellettük? Ellenük? Tartózkodás. Nem egyértelmű. Az 52-est és az 53-ast elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, tényleg nem volt egyértelmű, elutasításra került, méghozzá szavazat egyenlőséggel 13-13. Akkor eredeti bekezdés, szóbeli módosítással van ellenvetés? Nincs, akkor szavazhatunk róla. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es módosító. Ki van az 54-es mellett? mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 11 -e új bekezdéshez egy szóbeli módosítás van, van-e ellenvetés? Nincs, akkor szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 55-öst visszavonták, egyes kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Az 56-osról nem kell szavazni, akkor most elektronikusan szavazhatunk az egész jelentésről. Megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Gratulálok az előadónak, Inge Gresslének, ehhez a nagyon fontos jelentéshez az Európai Ügyészségről. Köszönöm szépen! to allow Mr. Ivan to arrive. Okay. Dear colleagues, liebe Kollegen. Kedves kollégák. Darf ich um... Szeretném eh, figyelmüket kérni. Kollegen, es geht jetzt um eine Änderung der... Megváltozik a napirendünk, és pedig a következő pont a 19-es előadója közlekedés politikai okokból nem tud még itt lenni. Az autóban ül a repülőtérről, most érkezik. Tehát akkor most előre hozzuk a következő jelentést, Rübi úr jelentését, de ezt tudomásul kell vennünk. De még nincsen itt a számvevő szék küldöttje, de hogyha egyetértenek azzal, hogy most ezt megtárgyaljuk, akkor most a 21-es elnézést, akkor az 52 52-es napirendi pontot jelentem be. Látom, senki sem ellenkezik, akkor Paul Rübi úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudjuk minnyáján, hogy Európa nincs könnyű helyzetben pillanatnyilag. Munkanélküliség van számos területen Európában, és pedig rekord munkanélküliség van. Éppen ezért szükséges, hogy az Európai Unió is intézkedéseket foganatosít, hogy a gazdaságunk, az iparunk lehetőséget kapjon arra, hogy megint versenyképes legyen a nemzetközi porondon. Elsősorban ez azt jelenti, hogy új szolgáltatásokat, új termékeket kell majd produkálniuk, hogy esélyt kapjanak, hogy a globális versenyben is helytálljanak. A Horizon 2020-szal létrehoztunk egy programot, a hetedik keretprogram utódja ez, örülök, hogy itt a költségvetés csökkentése ellenére is az elkövetkezendő 7 évre sikerült a Horizont 2020-at alkalmazni az adottságokhoz. Tehát nem úgy, hogy a parlament kérte, mert a parlament 100 millió eurót kért, de az állam és kormányfők 80 milliárdra csökkentették a költségvetést. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy itt főleg a közös vállalkozások, főleg az Artemis, a beágyazott számítástechnikai rendszerek megfelelő lehetőséget kap. Európában van az Airbus, és számos egyéb légiközlekedési cég, nagyon jó környezetvédelmi cégek vannak. Az ENIAC főleg a telekommunikációs területen nagyon jó pozíciókkal bír, és az alkatrészgyártás nagyon fontos szerepet játszik. Tehát itt az értékteremtési lánc sajnos fokhiakat szenvedett, de reméljük, hogy sikerül majd a programunk segítségével ismét a nemzetközi élvonalba kerülni. Itt vannak a hidrogén cellák, és ezek is valószínűleg fontosabb szerepet játszanak majd a jövőben. Hiszen szeretnénk áttérni új technológiákra a jelenlegi fosszilis üzemanyagok helyett. Természetesen az üzemanyagok és a hidrogén mellett arról is szó van, hogy ezen a téren is tovább lépjünk. A kutatás főleg itt ezen a téren, az energia területén nagyon fontos. A kapcsolt hőerőművek is valószínűleg sokkal fontosabb szerepet kapnak majd a jövőben. De most egy másik területre áttérve az innovatív gyógyszergyártás is hangsúlyt kaphat. És itt elsősorban a megelőző jellegű gyógyszerek tekintetében érhetne el a kutatás még jelentős eredményeket. Tehát itt a kutatásban történő együttműködés lényegét hangsúlyoznám. Ez a kezdeményezés már nemzetközileg is visszhangot kapott, és szeretnénk itt a súlypontokat újra definiálni. Itt az ITA projektről is szó van, a Fusion for Energy, az energia érdekű fúzióról. Itt az egész nagy technológiákból levezethető, hogy mit érhetünk el kis és közép vállalatoknál. Tehát nagyon fontos, hogy nemzetközileg is előre lépjünk ezen a területen. Tudjuk, hogy a nemzetközi konzorcium itt problémákkal küzdik a finanszírozás területén, de itt mindenképpen be kell tartani a nemzetközi megállapodásokat. Ez pedig azt jelenti, hogy rövid távon is súlypontokat, prioritásokat kell kialakítani. Véleményem szerint a Cézár is egy nagyon lényeges pont. Ez az ÉZA, ez az Európai Légtér közös biztosítása, így pedig nagyon fontos az, hogy rövidítsük, hatékonyabbá tegyük a légi útvonalakat, ez pedig sok mindenkit foglalkoztat, kutatókat, tudósokat, véleményem szerint itt már nagyon jól felmérték a helyzetet. Éppen ezért szerintem szükséges, hogy további lépéseket is tegyünk. 2013. decemberében és 2014. januárjában is a kutatási közös vállalkozások vezetőivel találkoztam nagyon intenzíven, megvitattuk a jövőbeli lehetőségeket, és a számvevőszék részéről is bekértünk egy véleményt, ami azt jelenti, hogy véleményem szerint már nincsen okunk arra, hogy a parlament megtagadja a mentesítést. Itt az ENIAK és az Artemis közös vállalkozások esetében a finanszírozás tekintetében vannak problémák, vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudtak társfinanszírozást biztosítani. És például az innovatív gyógyszerek tekintetében volt egy eszmecserénk, és megalapítottuk, hogy nagyon komolyan kell venni a kritikát, és hogy szükséges a számvevőszékkel további eszmecserét folytatni. Azonban emlékeztetnék arra, hogy a számvevőszék itt nem csak vizsgálatokat végzett, intenzív vizsgálatokat, hanem tanácsadási szerepet is vállalt a közös vállalkozások érdekében. Itt mindenképpen csökkenteni kell a hibahányadosokat, ehhez pedig egy vizsgálat nem elégséges. Az is nagyon fontos, hogy a képzés továbbképzés kérdését is megoldjuk, tehát, hogy a számbevőszik munkatársai továbbképzésben részesítsék a közös vállalkozásokban érintetteket. Szeretném most megköszönni a számbevőszéknek, hogy időt szánt a témára. Tehát nagyon pozitívan látszik ez az Európai Unió költségvetésében, hiszen elvárható, hogy csökken majd a hibahányados, és elvárható, hogy a forrásokat sokkal hatékonyabban és átláthatóbban alkalmazzák. Éppen ezért előadóként szeretném a közös vállalkozások mentesítését javasolni, és szeretném mindenkinek megköszönni a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Paul Rübiknek, az előadónak. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ehhez hozzászólás. Gressle asszony. Ich wollte mich eigentlich nur beim Berichterstatter csak köszönetet szerettem volna mondani az előadónak, és itt a közös vállalkozások és az ügynökségek szétválasztása fontos volt. Hiszen így tényleg konkrétan a közös vállalkozásokkal foglalkozhatunk, és ez szükséges is. És egy másik döntés is születhetett volna, legalábbis azok esetében, ahol tényleg vannak problémák. Értjük, hogy ez a döntés született, pedig nagyon fontos lenne, hogy valamit javítsunk a helyzeten. Tehát rákérdeznék, hogy a problémás közös vállalkozásoknál várható javulás? De most mielőtt az előd a válasz, a Stavrakakis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a jelentés ismertetéséért, és szeretném jelezni, hogy egyetértek abban, hogy a mentesítést adjuk meg ennek a közös vállalkozásnak. Ugyanakkor, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy még van mozgásterünk, és javíthatnánk a helyzeten többek között E, nagyobb költségvetési fegyelemmel kellene e, rendelkeznünk a tagállamok szintjén. Oda kell figyelnünk arra, hogy az adófizetők pénze jól kerüljön felhasználásra, és a lehető nagyobb átláthatóság mellett. Tehát nagyon fontos hogy megvizsgáljuk ezen vállalatoknak a konkrét helyzetét egy külön jelentésben, tekintettel arra, hogy mekkora összegekről van szó. Nem szeretnének hozzászólni, így átadom a szót az előadónak. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy a közös vállalkozások nagyon jó modellt képviselnek, hogy a jövőben a PPP-ket továbbfejlesszük a tagállamokkal történő együttműködésben, még akkor is, hogyha vannak olyan tagállamok, ahol nehéz gazdasági helyzet van. Minnyáján tudjuk, hogy fontos a kutatás és a tudományt támogatni. Úgy gondolom, hogy ezek a problémák csak ideiglenesek, és nem sokára túl leszünk rajtuk, de reméljük, hogy a jövőben is több közös vállalkozást tudunk meggyőzni az együttműködésről, hiszen szerintem a nemzetközi tudományos versenyben nagyon jó lehetőségek vannak, hogy új érdekes munkahelyek keletkezenek. Ez pedig főleg az ifjúság számára nagyon fontos. Köszönöm szépen. Ja, weitere Wortmeldung. További felszólási igény nincs, akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm az előadónak. Most a kérdésem az, hogy tudjuk-e folytatni, és ha igen, akkor melyik jelentéssel? Mittlerweile ist der Bericht időközben a parlamentért felelős előadó, parlament mentesítésért felelős előadó megjött, hallottuk, hogy beragadt a dugóba, de már ideért üdvözöljük. Akkor most visszamegyünk a napi rendünkben, és pedig a parlament mentesítésére, ami a 19-es rendi pont, és most Iván úrnak adom át a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is elnézést szeretnék kérni a késésért, ami pedig a szobaforgó jelentést illeti. Valószínűleg önök is megérték, hogy ez egy rendkívül érzékeny jelentés a mentesítési csomagon belül, erre a mandátumra vonatkozóan. A parlament gazdálkodása 2002-től már csak erről beszélünk, Néhány tolmácsolás nem hallható, angol és német van, de más nem hallottunk. Sorry to interrupt you. Can, can you. can you start again? ha elkezdené újra. Sigur. Este clar cel mai sensibil raport. Hát akkor megismétlem. Tehát egy rendkívül érzékeny jelentésről van szó, valószínűleg a legérzékenyebb a mentesítési csomagon belül, azért mert választások előtt állunk. Következésképpen költségvetési mentesítésről és gazdálkodásról van szó a 2000 2012-es évi gazdálkodásról és mentesítésről van szó. Ez a témánk, de ez a téma, ez bele illeszkedik egy tágabb témakörbe, hogy hogyan gazdálkodunk a közpénzekkel. Tehát objektívnak kell lenni, ugyanakkor nem szabad, hogy választási hangulat átszője ezt a jelentést. Ezért nagyon fontos, hogy profi módon tárgyaljuk ezt a jelentést, és átlátható módon. Ahogy önök is tudják, a jelentésben javasoltuk a mentesítés megadását a parlamentnek, ezt azt követően tettük, hogy átnéztük a számlákat, megnéztük a számvevőszék jelentését, és úgy gondolom, hogy e dokumentumok fényében megadhatjuk a mentesítést. Szeretném azt is elmondani, hogy az első hivatkozási pont ezen a, ben a gyakorlatban azra a véleményre épül, amit a ö, számvevőszék, a, mint külső és független ö, auditor ö, adott, valamint a belső ö, audit, auditor véleményét is figyelembe vettük. Az értékelésben azt mondják, hogy a hiba százalék nullához közelít, és az administratív költségek pedig hatékonyan kerülnek felhasználásra. Az Európai Parlament más európai intézményekkel együtt 2011-ben vállalta, hogy megtakarítás, takarékossági politikát fognak folytatni. 2011-ben, 12-ben is ilyen irányú lépéseket tettünk, tehát valóban igaz, hogy sikerült megtakarításokat elérnünk úgy, ahogy ezt vállaltuk. Természetesen ezt folytatni kell, ezen az úton kell tovább menni, és nem szabad, hogy itt ellazuljanak a dolgok. Az Európai Parlament mindenek ellenére egyetlen kizárólagos intézmény az egész világon, még egy ilyen nincsen, és a helyek kérdése is eléggé érzékeny kérdés. Ez azonban már a tagállamoktól függ. Ebben a jelentésben szerepelnek azok a tanulmányok is, amelyeket készítettünk a majdani helyek érdekében, de nem szabad újra mutogatnunk a parlamentre, a hármas székhely továbbra is probléma, tehát fel kell hívnunk a figyelmet az ingatlan kiadásokra, illetve az épületállomány fenntartásával kapcsolatos költségekre, és ezt az aspektust sem szabad elfelejteni, amikor ismételten ingatlan kiadásokat tervez a parlament. A biztonsági területen úgy gondolom, hogy további erőfeszítések történtek a személyes biztonságra és az épületbiztonságokra is. Ez is jelentős megtakarításokat tehet a jövőben. A kiberbiztonság, tehát az internet biztonsága egy rendkívül fontos kérdés, legalább annyira, mint a fizikai biztonság. A közelmúltban többször is számítástechnikai, informatikai támadást ért bennünket, és nagyon jól tudjuk, hogy a telefonhívások lehallgatása is egy nagyon fontos kérdés. Ezen a területen tovább kell tevékenykednünk. Független tanulmányra van szükségünk arra tekintetben is, hogy megtudjuk, hogy milyen mértékben vagyunk kitéve ennek a kibertámadásnak a jövőben, és biztosítanunk kell a lehető legmagasabb szinten a biztonságot, fizikai és kibernetikai biztonságot egyaránt. Ezek a legfőbb pontok a jelentésemben. Várom az önök észrevételeit. Nagyon szépen köszönöm az előadónak, Iván úrnak a jelentést. Most pedig Megnyitom az eszmecserét. Ki kér szót? Ja, erteile als de Jong úr kap szót. De Jong úr. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés készítőjének is. A mentesítési eljárással kapcsolatban még van néhány eh, nyitott kérdés, és úgy gondolom, hogy nagyobb mértékben oda kellene figyelni a személyállomány bérezésének kérdésére. Sajnálatosnak tartom, hogy a 2012-es mentesítés kapcsán nem látjuk jobban e kérdéseket. Úgy gondolom, hogy adott esetben a titkársággal ebben a témában tarthatnánk egy ülést. Szeretném kérni, hogy néhány pontosítást tegyünk módosítások formájában a bérezés kérdésében és az átláthatóság hiányát illetően is. Másik fontos kérdés, ami egy másik módosítóban fog szerepelni, ez pedig a, a parlament közbeszerzéseivel kapcsolatos, és itt is vannak, és még néhány részletkérdés a három székhelyjel kapcsolatban. Ezek azok a kérdések, amelyek észrevételként is fognak szerepelni részemből a 2010-es mentesítés kapcsán kértünk egy költséghaszon eh, tanulmányt, és eh, úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben most úgy teszünk, mintha semmi nem történt volna, és mintha minden a eh, lehető legjobban menne. Tehát ez az a néhány észrevétel, amit tenni szerettem volna. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e további igény, Rübik úr és Gressle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem. A questorok is meghívást kaptak a mentesítési eljárásra? Mert szerintem nagyon fontos a questorok számára is, hogy itt üljenek, hiszen a képviselők panasza is nagyon lényeges, és nagyon fontos az, hogy a questorok is megtudják, hogy kinek milyen panasza van. Nagyon fontos az is, hogy a questoroktól is halljuk, hogy hol vannak problémák. És hogyan tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Természetesen az is fontos lenne, hogy tudjuk az álláspontjukat. A ház alölnöke is szerintem legyen jelen, nagyon fontos az, hogy megfelelő módon reagáljunk. Nagyon fontos az, hogy az illetékes elnök, a lelnök vagy legalább a főtitkár eljöjjön egy ilyen megbeszélésre. Ami minnyájunk számára nagyon fontos, az az, hogy 28 európai tagállamból és a nemzetközi porondról is minél többen találkozzanak ebben a házban. Természetesen ez egészségügyi kockázatokkal is jár. Eh, Éppen ezért eh, utalnék az egészségügyi helyzetre, itt a parlamentben. És eh, szerintem nagyon lényeges lenne az, hogy megállapítsuk, hogy milyen arányban betegednek meg az emberek itt a házban. Tehát különféle problémák fokozottabban jelen vannak, egészségügyi problémák. Így mindenki felelős azért, hogy megfelelő orvosi ellátás legyen a parlamentben. Tehát, hogy ne csak arról legyen szó, hogy milyen meleg van a házban, de a levegő minősége is néha elfogadhatatlan. Tehát itt mindenképpen cselekvési szükséglet van. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy van-e egy van-e egészségügyi terv a munkatársaink számára? Tehát, hogy a munkatársaink egészségügyi szükségleteinek is megfegyeljünk. Megvizsgálják-e, hogy kintről behozott ragályok ártanak-e a kollégáknak? Köszönöm szépen, Rüvig úr, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Én Éva Otis árnyék előadó nevében szólok Felszeretnék én is köszönetet mondani az előadónak Természetesen egy nagyon kellemes jelentés van előttünk, tehát igazából nem akarunk ebben a párnacsatában részt venni. Az intézményeket nagyon különböző módon kezelik. És itt általában mindig elnézünk a lényegről. Bizonyos területeken, más területeken meg nagyon koncentráltan figyelünk, tehát ez egy hitelességi probléma. Esetleg jobb lett volna, hogyha néhány dolgot jobban megnéztünk volna. Tehát eh, itt 45 eh, eh, millióról van szó a hatos bekezdésben. Szó volt arról, hogy megállapítjuk, hogy igazából a költségvetési igazság és a költségvetési helyzet eltérnek. Tehát itt a 41-esben a parlament székhelyéről szóló pontban is meg kéne változtatni, hiszen a parlamentnek egy székhelye van, Strasbourg. Jó lenne, hogyha ezt még egyszer megbeszélnénk, és jó lenne, hogyha részletesebben is szólnánk erről. Nagyon, son, nagyon sok szó esik például az új főigazgatóságokról, és 2012-ben született döntés. Jó lett volna, hogy itt a kommunikációs főigazgatóság esetében a juttatások, a parlamenti juttatásokról is szó lett volna. Abszurd dolog az, hogy a parlament részéről vannak juttatások Bulgáriából, észletük, hogy senki nem vizsgálja meg ezeket a parlamenti hozzájárulásokat. Itt összeférhetetlenség van, és nincsen kockázat felmérés, semmi nincs. Valószínűleg itt eh, jó lenne egy módosító, amely utal arra, hogy ilyen 60 ezres eh, juttatások eh, léteznek, és igazából csak becsület szó jár melléjük. Semmilyen kötelezettség. Tehát szerintem ezt azért egy picit konkretizálni kellene, tehát a becsület szó ebben az esetben velem szerint nem elég. Utalni kell, hogy 60 ezer euró sokkal több annál, mint például egy német átlagos évi jövedelem. Tehát ez sok pénz. Többet ér, mint egy becsület szó. És itt mindenképpen el kell választanunk a választási kampányt is. A parlament sokkal több pénzt ad a választási kampányra, mint a politikai pártok, ez abszurd. Az a benyomásunk támad, hogy eh, itt igazából nem kerül elválasztásra, hogy hol van a kampánypénz és hol van a ház a parlament bemutatására szánt összeg. Tisztáznunk kell, hogy ezeket a dolgokat eh, elválasszuk, és eh, megoldási javaslatokra van szükség mindenképpen figyelnünk kell, hogy ne pártos jelentés szülessön. Ez a jelentés véleményem szerint pártos. Ez pedig azt jelenti, hogy árt a szakbizottságunk tekintélyének. Ez pedig minden kertelés nélkül kijelentem. Van még néhány megjegyzése. Ezeket most közlöm is önökkel. Tehát az intelligens takarékossági intézkedésekkel világosan kiolvashatók a jelentésből. Tavaly is hangsúlyoztuk ennek a fontosságát. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a két jelentést összekötnénk egymással, hiszen eh, itt folyamatosságnak kell lennie. Tehát még nyilván érkeznek be módosítók. Ami az e-mailek biztonságát illeti, egyetértek az előadóval, Azonban hogyan oldjuk meg ezeket a kérdéseket? Tehát szerintem itt mindenképpen feladatokat kell még adni a bürónak. Nagyon foglalkoztat minket azon szerződések mennyisége, amelyeket a főigazgatóságok eljárások tekintetében kiadnak, 43 ilyen volt tavaly, tehát szerintem ezeket jobban meg kellene vizsgálni. Az előadó nagyon optimista az Európállal kapcsolatban. Tehát szerintem itt mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk, hiszen az Európal számunkra egy olyan forrás volt, ahol uh, elég gyakran kritizáltunk a magas költségvetés miatt. Tehát itt is lépnünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e további felszólási igény, Gájer úr? Rövid reakció a részemről. Gressle asszony hozzászólását kommentem. Kedves Inge, tehát a pártámogatás az egy dolog. Hogyha azt csináljuk, mint mindig, és ha a kereszténydemokratáknak van egy javaslata, akkor nem fogjuk ezt ellenezni. De igazából, hogyha itt egy ilyen rémképet fest, akkor nem vagyunk partnerek. Itt egy pontra szeretnék kitérni. És ez a 60 ezer eurós dolog, és ez a bulgár projekt azt jelenti, hogy a bolgár szocialista párt elnökének a feleségét támogatjuk. Sajnálatos, hogy a, az adminisztráció és itt most a hierarchikus láncra gondolok, hiszen ez egy hierarchikus láncban születik meg ez a döntés. Egy szociáldemokrata nincs benne a láncban, a saját pártcsaládodban keresd azokat, akik ezt a pénzt odatták. Tehát ez egy administratív döntés, és panaszkodsz, hogy nincsen kockázatbecslés. Hogyan csinálják ezt az adminisztráció dolgozói akkor, amikor nincs lehetőség erre. Tehát egyszer nem lett volna lehetőség meg, megvizsgálni a kockázatot, mert akkor még nem volt világos, hogy kinek ítélik ezt a pénzt. Tehát igazából semmi nem stimmel ebben a történetben, és belekapaszkodtok. És minél többet beszélitek, annál kevesebb lesz az alja. Ja, vielen Köszönöm szépen, Gájer úr. Köszönöm. Kreszle asszony. Elnézést kérek, építkezés van. Meg ne sérüljünk. Stanisev asszony egy Active Group nevű céget vezet, és egy internet rákereséssel megtalálhatta volna minden érintett, hogy Ausztriában korrupciós botrányba bonyolódott, amikor a Stanisev úr miniszterelnök volt. Egy osztrák PR céget megbíztak Ausztriába, hogy javítsa Bulgária imázsát. Ez pedig átkerült, ez a megbízás, Stanisev úr akkori barátnőjéhez, aki most a felesége. Ezt a médiából is ki lehetett volna olvasni, hogy miről volt szó. Tehát egy internetet, internetes rákereséssel eh, ki lehetett volna deríteni, hogy milyen családi összefonódások voltak itt. Sajnálom. Bulgáriából kapok megkereséseket, és sokan azt mondják, hogy itt minden rendben van. Hát ez bárki megteheti, nem? Tehát, hogyha Zauer professzor 60 ezer eurót kapott volna azért, hogy népszerűsítse a német szövetségi választásokat, és pedig egy PR ügynökséggel, akkor Németországban elszabadult volna a pokol, hogy micsoda korrupció van. Tehát a parlament meg támogat egy ilyen esetet Bulgáriában, és minnyáján azt akarják mondani, hogy itt nincsen összeférhetetlenség, hogy ez oké, okay, hogy ez nem probléma. Stanisev úr vezeti a bolgár európai parlamenti választási listát. Ez a dolog pedig valami olyan mértékben illegális, nem jogszerű, ez egy illegális, tilos dolog. És hogyha szerintem a bizottság csinálná ezt, akkor mindenki felháborodna. Elfogadhatatlan ez, és ne próbálják bemesélni nekem, hogy ebben a történetben minden jogszerű. Tehát akkor megtartottam volna 30 ezer eurót. Azért ekkora, ekkora összeg nagy. Ez, ez nagy, magas összeg. És itt Geyer kolléga szerintem hülyeségeket beszél. Kedves kolléganő kollégák, további felszólalási igény nincs. Iván úr az előadó kapszót. Szeretnék röviden reagálni a korrupciós témára. Nem mennék bele a részletekbe, hiszen nem ez a lényegi témája a jelentésemnek. Nem vagyunk mi bíróság itt, ugye? Azt szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, hogy hogy működik a média, ugye megjelenik egy cikk valamelyik szájton, az újságok átveszik, továbbadják a hírt, az igazságszolgáltatásnak, a bíróságnak kell foglalkoznia az ilyesmivel. Mi minnyáján ismerjük a politikai botránykeltés technikáit, nem csak Bulgáriában, Romániában is előfordul, hogy mesterséges rendszeresen keltenek botrányt a sajtóban, a politikai ellenfelek túloznak, európai szintre viszik a dolgot. Tudjuk, hogy milyen helyzetbe tud kerülni egy politikus, a rokonai, a családja, gyermekei, mennyire meghurcolják őket. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak a jog, a törvények, az eljárások szerint kell eljárnia, és mindenképpen el kell kerülnünk az ilyen típusú átpolitizált konfliktusokat, különösen mivel választások következnek. Hogyha egy szakmai jelentés, politikai jelentés alakítunk át, és politikai támadások tértábjává válunk, akkor igazából elveszíti a... Tehát eltérítjük a témától az ügyet. Gressle asszony? Felfogtam, hogy ez az adófizetők pénze néhány szocialisták számára nem pénz. Felfogtam, hogy a szocialistáknak ez nem pénz, de nem politikai ügyről van szó a parlament adminisztrációjának tudni kellett volna, hogy miről van szó. Itt valaki becsület szavát adta, arra, hogy nincs összeférhetetlenség. Meg kellett volna vizsgálni. 60 ezer euró esetében a becsület szó nem elég. Utána kellett volna járni. Meg kellett volna vizsgálni a kockázatot, és 60 ezer euró pénz. Sajnálom. Lehet, hogy nem mindenkinek pénz, nekem az. A kockázat beslés pedig nagyon egyszerűen végre lehetett volna hajtani. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy azt a látszatot keltjük, hogy a parlamentben itt közvetlenül támogatunk politikai csoportosulásokat. Nem neveztem nevén az ügyet, Gájer kolléga nevezte néven az esetet. Én nem akartam neveket említeni, de szerintem mindenképpen eh, jól tesszük, ha betartjuk az előírásokat. És eh, szerintem ragaszkodnunk kellett volna ahhoz, hogy mindenki tartsa be az előírásokat, és ezek az előírások pedig azt követelik, hogy legyen kockázatbecslés. 60 ezer euró alatt is. Tehát itt meg kellett volna vizsgálni, hogy eh, minden állítás megfelelt-e az igazságnak. Igazából ennyit akartam itt bejelenteni. Hát a bolgár esetet pedig Geyer kolléga említette. De a bolgár esetből nagyon jól eh, kiolvashatjuk, hogy milyen hiányosságok vannak, de ezt nem akarom megértettem, de ebben az esetben lehet egy nép, név szerinti szavazást is kérni a plénumon. Köszönöm, Gressle asszony. Észreveszem, hogy itt egy eh, kötélhúzás van. Éppen ezért a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság nevében szeretném elmondani, hogy itt pártpolitikai elkötelezettség mellett is vannak bizonyos előírások. Tehát, hogyha az európai intézményekben, de a tagállamokban is azt észleljük, hogy a forrásokat nem használják fel megfelelő módon, nem használják jogszerűen, a megfelelő helyen, és hogy van-e értelme, van-e hatása a forrásoknak, akkor nekünk kell itt a parlamentben átvállalni a felelősséget. A saját adminisztrációnk irányában. Hiszen az adminisztrációnak kell a költségvetést ellenőrizni. És ugyanazokat a mércéket kell alkalmaznunk, mint a többiek esetében, hiszen az Európai Parlamentnek csak akkor van szava a költségvetés ellenőrzésben, más területeken is. Ez mindig a mi témánk volt, hogy Tudjuk, hogy ez sokaknak nem tetszik. Tehát, hogyha ilyen spending bizottságokról beszélünk, ahol arról van szó, hogy forrásokat mobilizálnak, és olyan célokra, amelyek szépek és jók, de szerintem jól tesszük, hogyha Költségvetés Ellenőrzési Bizottságként az Európai Parlament benne a költségvetés ellenőrzését ne párt alapon végezzük, hanem próbáljuk meg a közös pontokat megtalálni, hogy hatékonyan ellenőrizhessük a költségvetést. Nem kért szót más, de természetesen megadom az előadónak a szót, hogy lezárja a vitát, ha óhajtja. Concluzia este A zárszót igazából már az elnök úr megadta. Szakmai jelentésre van szükség, az eljárások alapján kell fellépnünk, a szakmai eh, témákat kell végigvenni, a saját eh, pénzügyi, illetve eljárási szabályaink alapján nem szabad engedni a választási csábításnak most a választásokat megelőző időszakban. Értem Grászle asszony álláspontját, de engedjék meg, hogy a főtitkárság álláspontját vegyem alapul inkább. A ma felvetődött esetekben a főtitkárság szerint nem volt összeférhetetlenség, érdekütközés, és a szerződésekkel legalábbis jogi szempontból nem volt gond. Köszönöm szépen az észrevételeket, várom a módosítókat február 25-éig, márciusban. Strasbourgban egyeztetünk az árnyékelőadókkal Ennyi, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, áttérek a következőre, ez a 20-as, az EU-s ügynökségek. Szeretném Petri Szarvamának átadni a szót, és Szarvamá úr öné a szó előadóként. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a szembevőszéknek is, illetve az ügynökségeknek is kiváló együttműködésért, és kontribúciójukért. A 2012-es mentesítési folyamat a decentralizált ügynökségek esetében az előző évek gyakorlatához illeszkedik. A horizontális jelentésem, ugye a 2012-es ügynökségi költségvetés végrehajtásról szól, és kimondja, hogy sokat tennivaló való megint csak azzal van dolgunk, hogy azt tapasztaljuk, hogy nem jól tervezték a költségvetéseket, túl nagyok az átvitt összegek, nem elegendő az átláthatóság, potenciálisan és összeférhetetlenség van, és végül, de nem utolsó sorban nem megfelelően ellenőrzik a pályázati pénzek felhasználását, sőt egyes esetekben egyáltalán nem. Erősíteni kell az ex ante és az ex post ellenőrzéseket, és egyes esetekben az ex post ellenőrzést be kell vezetni, és ez elég meglepő. Azt is javaslom, hogy szorosabban működjenek együtt az egyes ügynöksége, különösen azon döntések vonatkozásában, amelyeknek hatása van más ügynökségek tevékenységére is. De a legjobb eredményt valószínűleg akkor lehet elérni, hogyha az ügynökségek maguk tudnak megállapodni. Mindezzel együtt szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy nagyon különböző szerepet játszanak, funkciót töltenek be, és nagyon különböző erőforrásai vannak az egyes ügynökségeknek. Ettől függetlenül ugyanolyan mentesítési eljárás vonatkozik minnyájukra. Az egyik ügynökségről konkrétabban is szeretnék majd beszélni, és illusztrálnám ezzel azt, amit most mondtam. Időnként az ügynökségek mindennapi igényei nem férnek bele a hagyományos mentesítési eljárásba, és időnként nagyon kevés ember áll rendelkezésre, ezért az ügynökségek nem igazán tudnak eleget tenni az átvilágítási normáknak. A legzavarba több dolgokról hát számoljak be most. Először is, és ez a legfontosabb, az elektronikus távközléssel foglalkozó berek, a szabályozók Európai Ügynöksége, hadd mondjam el, hogy az ő esetükben a számvétel lezárását és a mentesítés megadását elhalasztani javaslom. A bereknél nincs fatális rossz gyakorlat, vagy kirívó ö, példa, viszont az általános teljesítményű 2012-ben annyira alacsony színvonalú, hogy én ezt a döntést javaslom. Hogyha megnézik eh, a jelentés tervezetemet, azt látják benne, hogy gyakorlatilag eh, egyetlen kivétellel minden eh, fejezetnél súlyos aggályok vetődnek fel 2012-ben a számlák megbízhatóságát nem validálták, a tranzakcióknál voltak szabálytalanságok, költségvetés és pénzügyi igazgatás nem volt megfelelő, átvitt összegek, munkaerőfelvétel, itt egy csomó alpontnál volt gond, és végül a belső audit. Tehát ennek alapján az elhalasztás szükséges döntésnek tűnik. Hát időt kell adni az ügynökségnek arra, hogy meggyőzzék a parlamentünket, hogy orvosolni tudják a problémákat, hogy, hogy, hogy legyen okunk hinni abban, hogy még egyszer ilyen helyzet a berekkel nem áll elő még azt is hadd mondjam el, hogy amennyiben egyetlen ügynökség nagyon kilóg az átlagból, a sorból, ugye gyakran megállapítható, hogy mi az átlagos színvonal, ugye egyik ügynökség sem tökéletes, de hogyha van egy, aki kirívóan kilóg a sorból, akkor mindenképpen fel kell lépnünk. Van egy másik ügynökség is, a Frontex, a számvevőszéktől olyan dokumentumot kaptunk mi szerint nem voltak képesek véleményt készíteni, ugyanis nem kaptak elegendő információt bizonyos kérdéseikre. A számvevőszéki jelentésben például szerepel, hogy semmilyen effektív ex ante és ex Post ellenőrzés nem volt 2012-ben a eh, pályázati tranzakciók esetében. De eh, most ettől függetlenül a Frontex úgy ítéli meg, hogy voltak ex ante ellenőrzések, méghozzá eh, a nemzeti határőrségek által tett nyilatkozatok formájában, illetve az ügynökség által végzett belső megvalósíthatósági ellenőrzések, hogy helyén valóság ellenőrzések is ilyenek voltak ő szerintük. Szóval a számvevőszéknek és az ügynökségnek valamilyen megoldással elő kell állniuk, olyannal, amely a hagyományos átvilágítási kritériumokat és a specifikus működési körülményeket egyaránt figyelembe veszi ezt, jelzem és a horizontális jelentésemben a horizontális működési körülményeket bemutató résznél ami a munkaerőfelvételi hiányosságokat és a belső ellenőrzéseket illeti. A Frontex tavaly orvosolta ezeket a problémákat. Hát figyelembe véve egyrészt azt, hogy rendkívül különböző működési körülmények között dolgoznak az ügynökségek, és azt, hogy ők maguk is ellenőrzéseket végeztek 2013 során a szembevőszéki észrevételek alapján egy csomó dolgot orvosoltak már, és ezért javaslom, hogy a mentességet adjuk meg a Frontexnek még egy harmadik ügynökséget, az informatikával foglalkozót, EIT, EIT is megemlíteném. A tranzakciók szabályosságánál itt mert a pályázati pénz 2010-es és 2011-es felhasználásánál nem elegendő az átláthatóság, és úgy néz ki, hogy ez a téma kísért minket, újra visszatér, a belső ellenőrzések nyilvánvalóan nem voltak megfelelő színvonalúak, hiszen számszerűsíthető célkitűzések egyáltalán nem szerepeltek, és ez itt egy nagyon fontos gondolat, amire felhívnám a figyelmüket. Oda kell figyelnünk az eredményre, amit kapunk az adófizetők pénzéért, ahhoz, hogy tudhassuk, hogy miről van szó. És amikor hát nincsenek számban kifejezhető, mennyiségek kifejezhető célkitűzések, mint az EIT esetében, akkor úgy gondolom lehetetlen megállapítani, hogy mi mennyire volt hasznos a pénzünk felhasználása. Ez minden ügynökségre vonatkozik, és nagyon fontos észrevétel. Az EIT a nyilvános meghallgatáson nagyon meggyőző érveket is felhozott. Nyilván a képviselő döntésén múlik majd a dolog. 25-ig lehet a módosítókat benyújtani, egy hét van tehát, és várom a módosítókat, az észreveteleiket a mentesítéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Ja, äh, Köszönöm szépen, Szárvámá kolléga. Azok az ügynökségek, amelyek itt a politikai érdeklődés középpontjában álltak, elképzelhetően nem lesznek annyira vitatottak az idén, de ettől még nem kevésbé fontosak. Nem láttam itt felszólási igény, de mégis kettő. Mulder és De Jong kollégák. Jan. Köszönetet szeretnék mondani jelentéskészítőnek az elmondottakért. Ha jól értettem, akkor három intézmény van, amelyeknél fennáll az a veszély, hogy nem helyesen járnak el. Mindig jó, hogyha meghallgatjuk az érvelésnek a másik oldalát is, és azt javasolnám, hogy valaki a berek ket is védje meg a ö, nagyon súlyos vádak ellen, és mondják el, hogy mi történt azóta, mi a jelenlegi helyzet, és így tovább. Köszönöm szépen, De Jong kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon köszönöm a jelentés készítőjének a jelentést. Úgy vélem, hogy a főtitkári napon eh, a megha- egyetemben a meghallgatáskor világosan elhangzott, hogy a ügynökségek függetlenek, és a szakbizottság mindössze annyit tehet, hogy biz- ö, tanácsot ad nekik, útmutatást annak érdekében, hogy nem erüljön fel érdekütközés. De ezek iránymutatások, és az ügynökségnek a feladata, hogy ezt eldöntse, hogy követi ezeket, vagy sem. Ez nekem azt veti fel, hogy az egyetlen intézmény, amely valójában ö, politikailag ö, megvitathatja, az az Európai Parlament. És ezért nagyon font, örülök annak, hogy a jelentésben az olvasható, hogy a jelentés készítési rendszer, amelyel jelentenek az ügynökségek a parlamentnek, javításra szorul. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ajánlás, de ugyanakkor ezt ki kellene terjeszteni, és meg kellene magyarázni azt is, hogy a javításnak miben kellene állnia. Nem csak maguknak az ügynökségnek, hanem a magunk számára is. Talán a jelentés készítőjének van, vannak ezzel kapcsolatban ötletei. Egy, és úgy gondolom, hogy kellene, hogy legyen egy bekezdés a bizottság a parlament álláspontjáról és a dolgok menetéről. Ami a jelentés készítést illeti, szerintem ez kapcsolódik a számvevőszékhez is, illetve a mi szakbizottságunk az, amely a hatékonyságra koncentrál, a, tehát hogy mennyire hatékonyak az ügynökségek, milyen eredményeket érnek el, és szerintem ennek érdekében különbséget kellene tenni a hatékonyság és a ö, célszerűség között. A, az ügynökségek ugye nagyon távol állnak a, a ö, nagy közönség közvéleménytől, a közvéleménytől. Nagyon kevesen ismerik az ügynökséget, nagyon kevesen tudják, hogy mivel foglalkoznak, és nagyon kevesen mennének oda tüntetni az ügynökségek elé, hogyha valami nem úgy történik, ahogy kellene, mert nem is ismerik. Tehát a láthatóságot és a demokratikus elszámoltathatósága nagyon fontos az ügynökségnek. A közvélemény nem igazán ismeri ezt, ezért ennek is helyt kell kapni a jelentésünkben. És végezetül néhány egyéni felvetés az érdekütközéssel kapcsolatban már eddig is nagyon odafigyel erre a jelentés, de úgy gondolom, hogy az ügynökségek különböző politikákat valósíthatnak meg, és az, ez az eredmény érdekes, és az érdekütközés gyakorlati aspektusa fontos. Nagyon fontos azt látni, hogy hogyan ellenőrzik az ügynökségek például a szakértőknek a függetlenségét, amikor felvesznek egy szakértőt vagy jelentést készítetnek. Ugyan, ahogy nagyon jól tudjuk, sokszor a beteg szervezetek szorosan kapcsolódnak a gyógyszergyártók szervezeteihez. Például a Szepolnál, ahogy ez szerepel is a jelentésben, ők úgy döntött, az volt, hogy ne Hágába az Europol mellé kerüljön a SZIPOL, ez így döntött a tanács, de még ez, ha a többség a Libe mellette volt a tanácsi döntésnek, ugye ez még nem került véglegesen eldöntésre, lehet, hogy ezt is célszerű lenne figyelembe venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném most megkérni az ügynökségek képviselőjét, hogy szóljanak hozzá. A Frontex, az EIT, a Berek és az EFSO vannak jelen. Van-e, aki... Ö, hol, van, hol vannak ezek a képviselők? Hol ülnek? Jó rendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Berek irodát, az Európai Bizottságot képviselem, és hála a bizottságnak nagyon felhívták a figyelmünket erre a nagyon fontos kérdésre. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy fontos javításokra van szükség a bereknek a működésében és a költségvetés végrehajtásában. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a berek egy nagyon fiatal adminisztráció, és 2011-ben vált pénzügyileg független egységé, és a 2012-es év az egy induló évük volt, és az összes eljárásukat akkor alakították ki. Ennek a számvevőszéki észrevétek ellenére szabálytalan felhasználás nem történt az európai pénzekből, és a tranzakciók pedig azt mutatják, hogy jogi szempontból minden tekintetben megfelelőek a számlák. A bizottság nagyon odafigyel arra, hogy az irányító bizottságon és a főigazgatóságon keresztül, és ellenőrzi a bizottság azt, hogy a berek megfelelő rendszert alakítson ki, akciótelvel rendelkezen, és minden megfelelő eljárással meglegyen, amivel meg tud felelni a számvevőszéki észrevételeknek, és hatékony testületként tudja betölteni funkcióit. A nagyon részletes akciótervre van szüksége a bereknél annak érdekében, hogy a számőszéki követelményeknek megfeleljen, és a bizottság is jelen van ebben az irányító bizottságban. 2013-tól a Berek iroda már szorosan együttműködött, és egy munkacsoport is létrejött, annak érdekében, hogy közelről figyelemmel kísérik, hogy mi mindent kell tenni a számvevőszék követelményének való megfelelés érdekében. A berek erre vállalkozott, és azt reméljük, hogy minden dolognak meg fog felelni, és a berek megfelelő szerepet fog játszani, és még jobban részt fog venni a távközlési keretek megvalósításában. Elnök, köszönöm szépen! Ki szeretne hozzátenni a többi ügynökség nevében? Nem tudom, kik vannak itt. most van lehetőség, hogy a jelentéstevő által elmondottakhoz hozzászóljanak. Jó napot kívánok! Martin Rüe eh, Rosszinyol vagyok, a EAK eh, eh, főigazgatóságtól, és akkor én válaszolnék az EIT kérdéseire. A számvevőszéknek a jelentése a 2010-es tevékenységekkel foglalkozik, csak a 2011 el már nem a bizottság természetesen elfogadja a számvevőszéknek a véleményét a megjegyzett dolgokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a bizottság nagyon odafigyel arra, hogy megfelelően keretbe foglalja és ellenőrizze ezen ügynökségnek a tevékenységét, és a különböző felelősségek köröket betölti e tekintetben. A tevékenység, amiket az EIT kialakított, elsősorban arra irányulnak, hogy jobb ex ante ellenőrzések legyenek, amit kifogásolt a számvevőszék. Az EIT megvalósított egy ex post ellenőrzési stratégiát is, ezt tanulmányoztuk. Továbbá, ami a teljesítményt illeti, az EIT a Kixel együtt, amely a az elismert eh, szervezeteknek nyújtott támogatásokkal foglalkozik, kidolgozott egy egész eh, teljesítménymutató rendszert, amit eh, tehát a úgynevezett Key Performance Indicator, tehát teljesítménymutatókon keresztül kialakított egy rendszert. Szerintem az EIT megfontolta azokat az észrevételeket, amiket a számövőszék tett a hiányosságaival kapcsolatban, ellenőrzési stratégiát és megfelelő ellenőrző rendszert alakított ki. Természetesen a bizottság ügyel arra, hogy mindez hatékonyan megvalósuljon és végrehajtásra kerüljön. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. van -e esetleg még valaki? Még szeretne valamit hozzátenni? Igen. Elfelejtettem azt említeni, hogy az összes visszafizetési kötelezettségnek eleget tettek, és mindent visszafizettek. Elnök, köszönöm. Van-e még valaki az ügynökségektől? Sorry. Uh, good morning. Jó napot kívánok! Polina Hautval vagyok, én mi foglalkozunk a, a Frontex-szal. Az igazgatósági üléseken megvitatásra került az ex-ante ellenőrzés kérdése, a bizottság ezzel tisztában van. A Frontex jelentős előfeszítéseket tett az ex-ante és ex-post ellenőrzések javításában, különösen 2013 folyamán azóta informális kapcsolatokat vett fel a Digi Home és ETEK e témakörben, és tudjuk, hogy a Frontex egy ex post audit kampányt vezetett be 2013 őszén, ami kiterjedt a 2012-es kiadásokra is a kedvezményezetek és a szerződő felekkel történő ellenőrzés még folyamatban van, meg kielégítőek az eredmények, és materialitás szempontjából megfelelnek. Az audit eredményének az átadását a Digi Home irányába 2014 második negyedévében fog megvalósulni. Tudjuk azt, hogy a Frontex hozott intézkedéseket adnak érdekében, hogy javítsa az ex ante és ex post ellenőrzéseket. Yeah, thank you very much. Um... Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor most minden ügynökséggel foglalkoztunk, vagy kihagytam valamelyiket? Äh, akkor most äh, folytatom a vitát Gressle asszony és utána Szarvamá úr. Remélem minnyájunk számára, hogy senki sem lát és hall minket. Reméljük, hogy a választók nem hallanak minket, mert igazából amit itt hallottam, az nem túl meggyőző. Először is letagadjuk a problémákat, és hogyha nem tagadjuk le a problémákat, akkor azt mondjuk, hogy már meg vannak oldva. Jó lenne, hogyha hallhatnánk, hogy most konkrétan eh, miről van szó. Hogy a pereknek, az EIT-nek segítsünk az EIT-nél. Itt egy állandó problémánk van évek óta. És eh, nem vagyok hajlandó ezt elfogadni. Tehát túl meggyőző nem volt az, amit hallottam. Hát jó lenne, hogyha még egyszer végigmenték az ügynökségeken, és hogy konkrétan halljuk, hogy mi legyen. Nem abban reménykednek, hogy jövőre már nem önök lesznek itt? És majd más fogja ezt majd megoldani? És úgyhogy közlik velük, hogy na most már minden rendben van? Sajnálom, de szerintem ez így nem működik. De tényleg remélem, hogy kint senki nem hallja hiszen ez nem pont Európa mellett szól, amit most hallottam. Köszönöm. Köszönöm. Következő, Szárvamá úr. Yes. Chairman, I think that... Igen, elnök úr, úgy gondolom, hogy tényleg meg kellene ragadnunk ezt a lehetőségét, és egy valódi vitát kellene folytatnunk. Mert ha nem így teszünk, öt perc alatt elintézők, akkor ez nem jó. Teljes mértékben egyetértek Gressle asszonynal most, hogy itt van ez a lehetőség, először is hadd mondjam azt, hogy egyáltalán nem örülök azon válaszoknak, amit a bizottsági főigazgatósági képviselők adtak és miután itt vannak az administratív igazgatók is, úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészült választ kaphatnánk, illetve vitát folytathatnánk. És itt most úgy ülünk, mint a bábok, és ennek semmi értelme. Túl sokat fizetnek nekünk ahhoz, hogy így járjunk el. Csináljuk meg rendesen a munkánkat, és legyen egy valódi vita, ha én ezt javasolhatom, és 5-10 percet még fordítsunk erre. Elnök, az én véleményem szerint nincs akadálya ennek, Meghallgatták a válaszokat, amiket a bizottsági képviselők adtak, illetve az ügynökségi véleményeket, és azt javasolnám, hogy akkor esetleg közvetlenül tegye fel a kérdéseit az ügynöksége képviselőinek. Még van egy kis időnk, hogy ezt megtegyük és vitázzunk. Kitűnő, köszönöm szépen először is a Bereketinek úgy gondolom, hogy a sarok köve az ön válaszának két perccel ezelőtt az volt, hogy az ügynökség még indulási szakaszban volt 2012-ben, és ahogy értettem, és elég alaposan részleteiben is megnéztem a helyzetet. Nem egészen így van, hát a berek már a tavalyi évben kikerült a mentesítési eljárás, így Gebran úr most már nincsen köztünk, de ő meg el tudná mondani, hogy a bereknek már a tavaly is felhívtuk a figyelmét, és semmi nem történt a felvetett kérdésekkel, sőt, ellenkezőleg még rosszabb lett a helyzet az egy, elmúlt egy év folyamán. Ez az elsődleges dolog, amire szeretnék hallani, vagy a ö, DG Connect-től, vagy az ügynökségtől, vagy mindkettőjük részéről. Elnök, azt mondja, rendben, tessék akkor. Ren Framlé vagyok a Ricsi Bacsettől, én koordinálom a mentesítés, mi koordináljuk a mentesítés kérdését. A részleteket illetően azt hiszem, hogy az ügynökségeknek lehetőséget kellene tenni, hogy megmagyarázzák sokkal nagyobb részletességgel a problémákat. Ennek lenne értelme, hogy egy konkrét és kiegyensúlyozott választ kapjanak, úgy, ahogy ezt a Költségvetési Bizottság képviselője kérte. Erre vállalkozzék a bizottság, hogy a hét végéig megadja a válaszokat, és akkor ez még a módosítókhoz is időben fog érkezni. Elnök, jó rendben, de most egy kicsit kellemetlenül érzem magam elnökként, Bizonyára emlékeznek a Makovei jelentésre. A Makovei jelentésben a szakbizottságunk már nagyon kritikus kérdéseket tett fel az ügynökségnek, ügynökségeknek, és gyakorlati, gyakorlatiasabban dolgoztunk, nem volt botrányos, de azt hiszem, hogy világossá kell tenni, hogy ez a lehetőség, és itt van, hogy komolyan vegyék ezt a e-, e-, szakbizottságot és nem szabad, hogy hogy ne ragadják meg a lehetőséget, és válaszoljanak nekünk. Szerintem a jelentés készítő konkrét kérdéseket tett fel a jelentésében. A számvevőszék is konkrét kérdéseket tett fel, és szerintem elvárhatjuk, hogy ezekre konkrét válaszokat kapjunk. Természetesen meg lehet ezt tenni írásos formában is, és akkor visszatérünk egy olyan eljárásra, amit szerettünk volna meghaladni. Most már csak azt tudom kérni, hogy legközelebb ezt a szakaszt, ezt a találkozót használják fel arra, hogy itt adjanak válaszokat, és a bizottság tagjai érezhessék, hogy komolyan vesznek bennünket. Akkor hogyan tudjuk ezt kezelni? Most átadom a kollégáknak a szót, hogy van-e konkrét kérdés? Tehát, hogyha a bizottság most többet nem tud nyilatkozni, akkor azt javasolnám, hogy egy másik eljárás során tisztázzuk a dolgokat. Gressle asszony? minnyáján itt vagyunk, azért, hogy olyan dolgokat tudjunk meg, és igazából erre nem készültem fel, hogy nagy mennyiségű anyagot olvassak el a hétvégén. Sajnálom, hogyha nem vesznek komolyan, akkor tudomásul vesszük, és az az eredménye. Nem látom be, hogy ezeket a kérdéseket nem válaszolják meg. Tehát nagyon egyszerű kérdéseket tettünk fel, azt kérdezzük meg, hogy milyen tervük van. El kell mondanom, hogy, egy, hogy meg vagyok rökönyödve. Tehát most azért jöttek ide, hogy nekünk adjanak házi feladatot? Van elég házi feladatom, ugyanis a választó polgáraimmal fogok találkozni a hétvégén. És nem, az önök anyagát akartam olvasni. El tudom képzelni, hogy mit mondanak az emberek, hogyha ezt elmesélem neki. Tehát ők azt mondják, hogy ez így nem folytatódhat tovább, és a fele nem válasz meg minket. Ez a helyzet. Köszönöm szépen. Dajcs kolléga. Tisztelt elnök úr, kedves kollégákat szeretném folytatni, ahol eh, Inge Gressle képviselő asszony abba hagyta. Eh, elnézésüket kérek, nem elnézésüket kérem, nem érzelmi húrokat szeretnék pengetni zöldfülű európai parlamenti képviselőként ötödik esztendeje van szerencsém az ügynökségek zárszámadásával kapcsolatos bizottsági vitán részt venni vannak nálam jóval tapasztaltabbak akik ten fifteen esetenként twenty esztendő óta ebben a munkában részt vehetnek és nagyjából az érzésem amit utoljára valamikor általános iskolás koromban éltem át hogy eh, kedvesen, mosolyogva, de hülyének nézik az ügynökségek igen tisztelt képviselői jó részt az európai parlamenti eh, képviselőket. Olyan módon zajlik ez az eszmecsere, ami hogyha bármelyik tagállamban közpénz felhasználás kapcsán zajlana egy ilyen eszmecsere, akkor valamennyi meghatározó európai intézmény, tanács, bizottság parlament mélyen fel lenne háborodva hogy finnországban németországban hollandiában spanyolországban vagy magyarországon ilyesmi hogyan fordulhat elő. most pedig itt vagyunk fontos európai intézmények képviselői és a süketek párbeszédét folytatjuk. nekem tisztelettel az lenne a javaslatom és kérem a raportőrünket hogy ezt fontolja meg hogy valamennyi ügynökség zárszámadásának a megadását halasszuk el. A jókét, meg a rosszakét. A minket komolyan vevőkét, meg a minket komolyan nem vevőkét. Fogalmazzunk meg egy világos üzenetet, ügynökségek játszhatják azt, amit akarnak, de az az igazság, hogy ez így nem mehet tovább, van N számú, 30, én nem tudom mennyi pontosan, illene tudnom, talán képviselő úr ki tud ebben engem segteni üljenek le az ügynökségek munkatársai külön külön vagy együtt és fontolják meg hogy van e értelme ebben a mederben folytatni tovább az eszmecserét. Tehát még egyszer szeretném megismételni, hogy ilyen módosító javaslatot be is fogok nyújtani, hogy valamennyi ügynökség zárszámadásának a megadását az Európai Parlament halassza el. Ne csupán a problémásakat, hanem a nem problémásakat is, alapvetően eljárási szempontból. Hosszú gyakorlata van ennek, hiszen az Európai Tanács discharge a megadását illetően már évek óta ezt követjük, nem tartalmi, hanem eljárási okokból a discharge megadását elhalasztjuk. Ja, vielen Dank. Köszönöm többen jelentkeztek. Itt a kollégáknak, és akkor utána a Bács főigazgatóság kap szót, utána pedig a kollégák, most De Jong kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megismételni, amit a kollégáim már előttem elmondtak. Nagyon szomorú vagyok. Itt Katrin Days-től meghallottuk, amit mondott, aggódom de még jobban angódom, hogyha a bizottság képtelen megválaszolni a kérdéseket. És itt nincsen párbeszéd, ahogy ezt a kollégáim is mondták. És sajnos valószínűleg a következő ciklusnak is ugyanezek lesznek a problémái. Tehát mindenképpen aktívnak kell tennünk, óvatosnak, ébernek kell lennünk. Számomra nem lehetséges az, hogy mentesítést adjak, ha nem kaptam teljes tájékoztatást. Köszönöm szépen, Gájer úr! Igen, ugyanebbe az irányba indulnék el, tehát nem akarom provokálni a bizottságunkat, de minden évben foglalkozunk az ügynökségek mentesítésével. És eh, ennek az kell, hogy legyen az eredménye, hogy az adminisztráció jobban működik az eh, ügynökségeknél, és hogy az európai adófizetők pénzére jobban odafigyelnek. Hogyha ebben az eljárásban foglalkozhatunk az ügynökségekkel, akkor ez eléggé sok energiát követel tőlünk, időráfordítást mindenki számára. És reméljük, hogy minden érintett ezt komolyan is veszi. Ez azt jelenti, hogy választ tudnak adni a kérdéseinkre. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mi a munkamegosztás a bizottság és az ügynökségek között. Az ügynökségekkel és a képviselőikkel akarok beszélni, és nem a bizottsággal, a bizottság itt, mint valami lézerpajzs védi az ügynökségeket. Köszönöm. Esetleg félreértés is szóba jöhet, és örülnék, hogyha a bizottság, illetve az ügynökségi képviselőitől is többet hallhatnánk az itt elhangzott kérdések tekintetében, hiszen természetesen bizottságként érdekeltek vagyunk abban, hogy konkrét megoldások szülessenek. És a meg az ügynökségeknél mindig az a benyomásunk támad, hogy, hogy az ügynökségek messze vannak, szét vannak szórva Európában, hogy nehéz az egészet valahogy megragadni. Az ügynökségek létét a parlament kritizálja. Azonban az ügynökségek saját maguk ezt nem változtathatják meg. Az ügynökségek a szerződések alapján jöttek létre, a tagállamok politikai döntéséről van szó, ezt el kell fogadnunk, még akkor is, hogyha itt a politikai irányításban eh, problémáink vannak, vagy a források kezelésében. De Másrészt viszont azt hiszem, hogy ez a parlament a polgárok képviselőjeként kapjon megfelelő válaszokat. Most akkor átadom a szót a bizottságnak, és a költségvetési főigazgatósággal kezelém, mert ők koordinálják itt az ügyet, és esetleg egy olyan pontra érünk, amelyel elégedett a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván nem az volt a szándékunk, hogy kikerüljük, megkerüljük a kérdéseket, ne adjuk meg a válaszokat rájuk. Ugyanakkor, hogyha jól értem az eljárást, a folyamatot, az ügynökségeket meghívták a KON szakbizottság előző ülésére, de erre az ülésre nem hívták meg az ügynökségeket. Úgyhogy a bizottság életékes főigazgatóságai jöttek most el, tehát a mi szintünkön, vagy az ő szintjükön tudnak csak választ adni, nem az ügynökségek szintjén írásbeli válaszokat ígérünk, nagyon rövid idő alatt meg tudjuk őket küldeni nem arról van szó, hogy nem akarunk választ adni, hanem nagyobb elővigyázatossággal, körültekintéssel kívánunk eljárni. Az EAK főigazgatóság az EIT-vel kapcsolatban már is jelezne néhány információt. Köszönöm szépen, parancsoljon! Um... Igen, köszönöm az ügynökség igazgatója január 20-án eljött az ülésre, amire önök meghívták előzőleg a 43 konkrét önök által feltett kérdésre válaszokat is készítettek, ezeket hozták magukkal de hogyha a válaszok nem kielégítőek, további kérdések követődnek fel, akkor nyilvánvaló, hogy a mi főigazgatóságunk is, illetve az EIT is készen áll arra, hogy minél hamarabb választ adjunk rájuk, hogy figyelembe vehessék ezeket a válaszokat. Nyilván az ügynökségnek és az Európai Bizottságnak más a felelősségi szintje, ezt figyelembe kell venni, de hogyha a 43 kérdésen túlmenően további dolgok is érdeklik önöket, amelyek hiányoznak még, tehát a január 20-i ülés előtt megküldött kérdésekhez képest további információra van szükségük, akkor szívesen állunk rendelkezésükre. Oké. Okay. Rendben. Jó, hát nem értünk a végére, de azért szeretném az előadónak átadni a szót. Now, let's... Hát kicsit akkor higgadjunk le. Először is, amennyiben ezt a vitát aránytalan mértékűre, vagy méretűre fújjuk fel, és azt mondjuk, hogy az egész mentesítési folyamat működésképtelen, akkor csomagolhatunk és mehetünk haza. Nem, nem annyira eljárási problémáról van ugyanis szó. Vannak egyértelmű lépések, szakaszok a folyamatban, és nekem az a fő szempontom, hogy egy kicsit lépjünk hátrébb, vonatkoztassunk el, és némi távolságból tekintsünk a 31 különböző ügynökségre. Az egész gyakorlatnak, az egész folyamatnak az a célja, hogy ugye próbáljuk a szintet emelni, ezzel teljesen egyetértek, Gájer úr mondta, hogy jobb eredményt kell elvárnunk minden egyes évben a korábbihoz képest. Minden évben az kell, hogy legyen az elvárásunk, hogy az ügynökségek általános teljesítménye javuljon. De nem vagyunk reálisak, hogyha azt gondoljuk, hogy egy csettintéssel ezt el is érhetjük, és ezért érdemes elvégezni ezt a folyamatot, ezt a munkát, amit én elvégeztem, tehát hogy legyen egy átlag, amiből az ügynökségek közül néhány kilóg. Ezeket a kilógókat kell megvizsgálni, ők tartoznak a másodosztályba, az ő példájukat kell bemutatni másoknak. Amit itt most nem értek, az az, hogy a bizottság, illetve az ügynökségek ma február 18-án azt mondják, hogy eh, bocsánat, de hát adjanak még egy hetet akkor. Ugyanis eh, a jelentés tervezetet már nagyon régen elkészítettük. Mindenkinek megvolt a lehetőség, hogy elolvassa. Tudom, hogy azok az ügynökségek, akik tényleg eh, kilógnak a sorból, nagyon alaposan el is olvasták, és tudom, hogy felkészültek, és megvannak a válaszaik, úgyhogy az időt pazaroljuk. Én nagyon örülök az EIT-től érkezett, nagyon sok válasz, nagyon hasznos volt, tehát a jelentéstervezetből olvashatják, hogy a meghallgatás után következett a szövegezés, majd megjelent a jelentéstervezet, amit mindenki elolvashatott. Mindenki láthatja, hogy mi az, amivel elégedetlen vagyok, lehet, hogy a bereket ugye nem hívtuk meg, de ha átnézzük, épet tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a berek az, ami kilóg a sorból, az EIT, meg az EIOPA esetében is voltak gondok, de ők ragyogóan megoldották a problémákat, és indokolták a problémákat. Tehát annak van értelme, hogy a nagy képből kilógó ügynökségekkel foglalkozzunk volt hét olyan ügynökség, amelyekkel már eleve semmi, de semmi gond nem volt, azonnal ö, megfogalmazhattuk az ajánlásunkat ö, ö, róluk. Hát a 2012-es osztályban voltak, akik igazi eminensként ö, jól tanultak mindenki. Tehát tekintve most itt tartunk, a tervezetek ismeretesek, illetve ismeretes jelentés tervezet, a modosítókat egy héten belül lehet benyújtani. Hogyha nem kapunk magyarázatot, akkor a berek nagyon nehéz helyzetbe kerül, de én a többi ügynökséget nem tenném ebbe a csoportba, és március 18-án szavaznunk is kell. Kérem, ne vegyék könnyedén a dolgot, mert március 18-án nem tudhatjuk, hogy milyen eredmény születik itt ebben a szakbizottságban. Én megint felhívást intézek, hogy a berek szolgáltasson újabb információkat, mondják meg, hogy milyen irányba lehet tovább lépni, hogyha a bíróság valamit félreértett, vagy én valamit félreértettem, akkor azt jelezzék. Tehát a valóság, hogyha nem az, ami jelentéstervezetben szerepel, akkor szóljanak, mert jövő kedden van a határidő, és aztán jön a szavazás. Köszönöm szépen. Ja. Rendben. Most visszaadom a szót az ügynökségeknek. Berek, Berek szeretett volna valamit mondani, üdvözöljük, hogy szeretne beszélni, most csak azon gondolkozunk el, hogy hogyan haladjunk tovább. Komoly kérdésekről van szó, konkrétabb válaszokat szeretnénk hallani, ez az egyik dolog, de nem szeretném, hogyha itt az egész mentesítés botrányba fulladna néhány ügynökségi kérdés miatt. De szerintem nem lenne arányos és megfelelő. De ez a saját személyes véleményem, hogyha tágabb perspektívában látom. Parancsoljon! Köszönöm. Köszönöm elnök úr, hogy a bizottságnak újra megadja a szót. Én azt tudom javasolni, és úgy gondolom, hogy ez mindenfél számára kielégítő lehet. Az Európai Bizottság végigmenne a szemvevőszéki észrevételeken, vannak nagyon szakmai jellegűek, nem szeretnék minden részletbe belemenni, de minden egyes megállapításnál megpróbálnám elmagyarázni hogy a Berek Office, tehát a Berek iroda az igazgatóbizottsággal együtt milyen megoldás lett lehetségesnek, hogy így megvilágítsam a problémák hátterét, hogyha ezzel egyetértenek. Az első fő észrevétel a szembevő szék részéről az volt, hogy a számviteli rendszert még mindig nem validálták a rendelkezésre álló információk szerint a a berek hivatal számviteli rendszerét most már validálták. A második észrevétele szemvevőszéknek az volt, hogy a tranzakciók törvényessége és szabályossága nem megfelelően szerepel, illetve a kötelezettségvállalási előirányzatoknál 10%-os volt az átvétel, volt egy szabálytalanság az előirányzatoknál a Berek hivatal tovább pontosította a carryover, tehát az átvitel feltételrendszerét 2013-ban, és egy külön kézikönyvet is kiadott erről az eljárást. Most már minden pénzügyi szerepvállaló betartja a 2013-as pénzügyi évben a megfelelő prognózis készítésre összpontosítottunk, és a megfelelő jogi kötelezettségvállalásokra. Ez a második észrevétellel kapcsolatban. Ami a szemőszék harmadik észrevételét illeti, itt a költségvetés és pénzügyi igazgatással voltak problémák, a költségvetési monitoring erőfeszítése 2012-ben egy csak 63,4%-os költségvetési végrehajtást eredményezett, és a kifizetéseknél sem volt sokkal jobb a helyzet. A 2013-as költségvetés végrehajtásánál a monitoringot a főigazgatóság és a berekhivattal párhuzamosan végezte. 2013-ban már majdnem véglegessé vált a szám, úgy tűnik, hogy 89,50 század százalék a végrehajtási arány, illetve 76 százalék a kifizetéseknél úgy gondoljuk, hogy 2013-ban jelentős a javulás, ami persze nem hat ki a korábbi évekre. Ami a kötelezettségvállalási átvitelt illeti, továbbvitelt illeti, bizonyos törlésekre került sor sajnálatosan. 2013 esetében 90%-át törölték az átvitelnek, és a berek számára ezért nehéz előre tervezni a testület tevékenységét az átvétele kapcsolatos eljárások és a felelősségi rendszer az új kézikönyvben külön szabályozásra került. Például a 2013-as számvitel esetében 13% csak az átvitel az kötelezettségellenási előrendzatoknál, tehát sokkal alacsonyabb, mint 2012 esetében. A szemvevőszék a közbeszerzések és munkaerő felvétel esetében is tett észrevételt, a közbeszerzések esetében, beszerzések esetében pontos szabályok meghatározásra kerültek az új kézikönyvben, és egy új beszerzési tisztségviselőt is kineveztek. Ami a munkaerőfelvételt illeti, egy checklistet hoztak létre, ellenőrző listát, és a megújuló álláshelyeket nagyobb elővigyázatossággal hirdetik meg, ami a mobiltelefon stratégiát illeti. 2013-ban egy mobiltelefon politikát fogadtak el, amit 14-re aktualizáltak. Csak az utazó kollégák kapnak mobiltelefont a munkaerő felvétel esetében elmondhatjuk, hogy új banki szolgáltatója van az ügynökségnek, és most már a munkaerőfelvétel a pénzügyi elvárásoknak megfelel. A számvevőszék a belső ellenőrzés esetében is észrevételeket tett, a belső ellenőrzési normákat frissítették a bereknél, és egy akcióterv készült a Berek hivatal 2013-ban egy külső szolgáltatóval karöltve a Berek munkaprogramját is átalakította egyértelmű felelősségi körök és határidők meghatározásával a számviteli és pénzügyi kézikönyveket is használni kell. ami a távközlést és informatikát illeti, egy biztonsági rendszert is elfogadott, egy backup eljárással együtt a berek hivatal. Ennyiben foglalhatom össze, hogy hogyan igyekeztünk reagálni az elmúlt év során a számbevőszéki észrevételekre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e bárkinek hozzátenni valója? Az ügynökségek részéről bárki kéri a szót? Nem. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos, nagyon jelentés, nagyon hasznos jelentés. Kérdezném az előadót, hogy szeretné -e még egyszer átvenni a szót zárásként. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. És köszönet azért is, hogy ilyen részletesen reagáltak most a legtöbb felvetésre. Úgy gondolom, hogy nincs további hozzátenni valóm, csak annyit mondanék, hogy őszintén köszönöm mindenkinek, és nagyon várjuk a módosítókat. Ennek alapján alakul majd ki a szakbizottság véleménye a mentesítésről. Köszönöm szépen! Rendben, köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Ajala Szendert szerettem volna szólítani, de Ajala Szender asszony nincs már a teremben. Amennyiben nincs itt, akkor tartsunk szünetet, és délután folytatjuk. Ja, délután nincs ülés. Ez lett volna az utolsó napi rendi pont. Igen, de hát, hogyha nincs itt az előadó, akkor nem tudok mit csinálni. Esetleg megkeresem. She's there. Ah, okay. Okay. I give, uh, I give floor. Itt is van. Ines Ayala Sender asszonynak adom meg a szót. A PIF jelentésről. Ines. Tiéd a szó. Oké. Okay. No. Oké. Okay. The floor is yours. Öné akkor a szó. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kettőezer-tizenkettőben 2012 egy nagyon fontos év volt a különböző kezdeményezések tekintetében, amelyeknek az volt a célja, hogy javuljon a helyzet a különböző szabálytalanságokkal, és különösen az európai költségvetéssel kapcsolatos csalások vonatkozásában az európai csomaggal kapcsolatban született egy döntés, ez nagyon fontos volt, ezt közelről megvizsgáltuk, és ez mindenképpen egy fontos lépésnek tekinthető és új ö, irányítás volt az Olafnál, de hát komoly változások mentek végbe, annak érdekében, hogy jobban fellépjünk a csalások ellen. ugyan eznek a vonalnak a mentén javultottuk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét is a büntető joggal. Ez azt jelenti, hogy alapvető jogi keret jött létre annak érdekében, hogy harmonizálhatóak legyenek a különböző szankciók a különböző bűncselekményeknél, a, önnek az ö, minimuma egységes. Ez ahhoz fontos, hogy európai szinten szavahihetőek legyünk a csalás elleni küzdelemben. A bizottság készített számunkra egy jelentést, és azt látjuk, hogy van egy bizonyos stabilitás semmi olyan, ami különösen kiugró lenne. A bevételek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy van egy kis csökkenés, kb. 30 millió eurós csökkenés a csalások tekintetében. Ami pedig a kiadásokat illeti, ott egy kis növekmény van, kb. 20 millió, tehát látható, hogy kis mértékű különbségek vannak meg kell hagyni, hogy a kiadások területén volt egy kis növekmény. És ez lehetővé teszi, hogy a szükséges intézkedéseket, a meghozatalát kérjük a bizottságtól. Tehát ez a jelentés az európai szintű csalás elleni fellépéssel kapcsolatban hangsúlyozzuk a, különösen a kiadási területen a csalásokat, ez a legfontosabb. Általában így szoktak eljárni, és itt próbálunk segítséget nyújtani. A lényeg az az, hogy a tagállam, biztosítsuk azt, hogy a tagállamok megfelelően hajtsák végre a, a költségvetést a kiadások területén, de a bevételeknél is, a minél nagyobb átláthatósággal, és minél kisebb szabálytalanság és hiba százalékkal Ugyanakkor az utóbbi években, ami már problémásabb volt, különösen a válság miatt, ez a bevételi oldal volt. Folytattunk egy vitát a többéves pénzügyi keretről, és láttuk, hogy nyilvánvalóan, és egyébként az állampolgárok is ezt látták és kérik, hogy reagáljunk, hogy nagyon sok az adócsalás és ez pedig inkább a bevételeket érinti, nem pedig a kiadásokat. Ha csökken az európai költségvetés, akkor csökken annak a lehetősége is, hogy fellépjünk a tagála, és azt kérjük a tagállamoktól, hogy a kiadások területén a csalásokat üldözzék. Viszont a bevételi oldalon, és ezt tapasztaltuk és láttuk a CFP vitán is, hogy jelentős, radikális változásra van szükség. Ezt szeretné ez a parlament, ezt már több alkalommal kértük és kifejezésre juttattuk. Egy olyan európai költségvetés kell, ami kellően ambiciózus, hogy az állampolgárok igényeinek meg tudjunk felelni, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy eh, van egy rák is, ez pedig az adócsalás, az adókikerülés, ami valamennyi állampolgárát érinti az Európai Uniónak. És ez 2000 euró per év per állampolgár. Ez egy nagyon súlyos dolog, különösen, hogyha azt látjuk, hogy milyen megszorítások vannak a közpénzekben és a bérezésekben is nagyon sok európai országban. Tehát van adócsalás, de van áfacsalás, hozzáadott értékű csalás is. figyelembe véve a gazdasági visszaesést, a gazdasági válságot, ami a legtöbb tagállamot érinti, különösen a kontinens déli részén, azt tapasztaltuk, hogy megjelent egy ö, fekete gazdaság, egy hagyományos fekete gazdaság, ami ellen korábban nagyon határozottan felléptünk. És mindez egy olyan helyzetben, ami a bizottság szerint problémás. Mi van? Késedelmek vannak, hibák vannak. 1,5%-át teszi ez ki a GDP-nek. 198 millió, majdnem 200 millió euró csalás mutatkozik az hozzáadott értékadó vonatkozásában. És van egy bizonyos mértékű deficit, 15 milliárd erről a különbség a között, amit be kellett volna szedni, és ami ténylegesen bejött. Ez, vannak eltérések Franciaország, Németország, Olaszország esetében, ez mind különböző. Azt is mondja a bizottság, hogy mindez nem kizárólag a csalás következménye, hanem ebben benne vannak a csődök is. Spanyolországban például rengeteg nagy és KKV, nagyvállalat és KKV is csődbe ment, és vannak legális módjai is, amivel meg lehet kerülni a hozzáadott értékadó megfizetését. Ezzel szemben is intézkedéseket kell hozni, ez ellen küzdeni kell, módosítani kell a jogszabályokat, hogy ilyen ne lehessen. A bizottság jelentésében jelzik a szabálytalanságokat, de itt egy paradox helyzet van. A tagállamok javítják a képességüket, hogy jelezni tudják a különböző szabálytalanságokat, a hibákat és a csalásokat. Tehát javul az átláthatóság. Ugyanakkor, amikor ö, tapasztaljuk a hibákat, beazonosítjuk, akkor ugye ezzel növekszik a hiba százalék, és fontos lenne azt is látni, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tesznek és igyekeznek együttműködni a bizottsággal. Képeseknek kell lennünk arra, hogy ezt az erőfeszítést elismerjük a tagállamoknak. Ha magasabb a hiba százalék, az nem, nem feltétlenül jelenti azt, hogy több a csalás, lehet, hogy csak nagyobb a felderítés. A bizottság részletesen elemezte a különböző szabálytalanságokat és a csalásgyanús dolgokat. Különbséget kell tenni a szabály, tehát a, a szándékos szabálytalanság és a véletlenszerű hibák között. A javaslatunkban támogatjuk az új eszközöket, amelyek kialakításra kerültek, elismerjük azt is, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tesznek, tesszük ezt úgy, ahogy a bizottság is teszi, tehát jelzik, feltárják a szabálytalanságokat megfelelő jogszabályi háttérrel teszik ezt. Mindez a megfelelő irányba mutat, erről beszéltünk a bizottsággal is, a számvevőszékkel, és itt a szakbizottságban is látjuk, hogy egy éves jelentési folyamat van, miközben a költségvetés ugye ugyanakkor több éves és a számlák zárásakor nyilvánvalóan ö, sokkal több ö, korrekció van, és a csalások mellett még mutatkoznak a késedelmek, a hibák, és mindez a az egyes időszakoknak, tehát a számlák zárásakor csúcsosodik ki. Tehát olyan mechanizmusokat kellene kidolgozni, amik lehetővé tennék, hogy a költségvetés folyamat, végrehajtása folyamatán fokozatosan zárjuk ki és számoljuk fel ezeket a hibákat, hogy ne mindig a végén legyenek ezek a nagy volumenű problémák, és akkor nehéz már a visszaszerzése is a jogtalan összegeknek. A jelentésben és az önök és az én módosítóimban keresztül kérni fogjuk, hogy a bizottság ajánlásai javuljanak az éves jelentésekkel kapcsolatban. Ez annál is fontosabb, hogy a tagállamok nem követik sok esetben ezeket az ajánlásokat. Tehát el kellene azt is írni, hogy a tagállamokat rászorítsuk arra, hogy megfelelően igazolják, hogy miért nem követik a bizottságnak az ajánlásait. Ott van a hozzáadott értékadónak a reformja 2011-es, ami ugye még mindig folyamatban van, még az alkalmazása most alakul. Ennek is várhatóan lesznek eredményei ugyanakkor a tagállamokban is kellenek ehhez eh, reformok, gyors reagálás, eh, hozzáadott értékadó rendszer egyszerűsítése és így tovább. Ami foglalkoztat bennünket, az az, hogy azok ágazatok, ahol továbbra is a legtöbb a szabálytalanság és a csalás, ez a mezőgazdaság. Nem első alkalommal van erről szó ebben a szakbizottságban. Amikor elkezdtünk tárgyalni az első pillérről a másodikra való átérésről, akkor beszéltünk, hogy milyen kockázatokat jelent ez a vidéki területeken, és valójában az új rendszerrel nehezebbé vált a csalások megakadályozása. A kohéziós politika területén is továbbra is nagyon sok a hiba és a csalás, még akkor is, hogyha kétségtelen, hogy a bizottság csak úgy, mint mi reméli, hogy az új jogszabályi háttér és a rendelet többek között a határidők csökkentésével sikerül ezt a csalást is visszaszorítani, ami pedig az előcsatlakozási eszközöket illeti. A bizottság hangsúlyozza azokat a tanulságokat, amelyeket levontunk a, szab- a szabálytalanságok és csalások terén, és nemzetközi szinten pedig egy csalás elleni záradékot szorgalmazunk. Most akkor nem szeretnék nagy vitát nyitni itt, de láttuk az új jelentésben a korrupció korrupciós jelentésében a bizottságnak, hogy nem, ezt nem igazán sikerült integrálni a jelentésbe, hogy vannak olyan országok, amelyek az Európai Unió belül jó a képük átláthatóság és korrupció tekintetében, de amikor külföldön dolgoznak vagy működnek, akkor már nem ugyanígy működnek. Itt most a nemzetközi ö, szintére gondolok. A parlamentnek ö, van lehetősége arra, hogy hallassa a hangját azzal, hogy korrupciós elleni záradékokat iktassanak a különböző megállapodásokba. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Olafnak a szerkezet átalakítása lehetővé fogja tenni, hogy javítsunk az együttműködésen, többek között a tagállamokkal folytatott együttműködéssel, és ezzel jobban küzdjünk a csalások ellen. És különösen, ami a dohány csempészetet illeti. A ö, nagyvállalatokkal történt megállapodások felülvizsgálata is segíthet ebben, és elérhetünk javulásokat ebben a folyamatban. Végezetül pedig állok rendelkezésükre, amennyiben szeretnének valamiről többet megtudni, és természetesen az önök és az én módosítóimmal igyekszünk javítani ezen a jelentésen oly módon, hogy a bizottság legutóbbi információit is beépítjük. Köszönjük eh, raportőr asszony eh, szóbeli kiegészítését. Eh, most tisztelettel megkérdezem, hogy mielőtt a képviselőtársaimnak adnám meg a szót, hogy a bizottságtól, illetve az Olaftól vannak-e itt képviselők, akik Ajala Szender szóbeli jelentés tervezet ismertetését követően szólni kívánnának. Ha jól látom, nincsenek nincsenek akkor, akkor eh, képviselőtársamnak adom meg a szót elsőként eh, Ingeborg Reszlének parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni arra, hogy az éves jelentés csak egy rész információ az Olaf eredményeiről. És a információk Pól egy fontos pont hiányzik. És ezt valahol nem értem. Ez pedig a küszöbb értékek jelentősége. A biztossal már beszéltünk erről, tehát hogy ezeknek az értékeknek milyen jelentősége van, hogy az Olaf a saját nyomozási prioritásait hogyan osztályozza, a csalás elleni stratégiát hogyan osztályozza, és hogy az Olaf napi munkájára ezek milyen hatással vannak. Tehát van egy 500 eh, ezer eurós, elnézés az agrártéren, egy 1000 millió eurós van. Tehát ez alatt az Olaf eh, nem is nyúl bele a dolgokba. A vidékfejlesztés esetében 250 ezer euró, ez a küszöb. 99,8%-a az összes kifizetéseknek a vidékfejlesztés területén 250 ezer euró alatti. Tehát 99,83%-ban az OLAF nem is lép közbe. Van a főigazgató részéről egy levél, tehát ez a mezőgazdasági főigazgatóság írt az OLAF igazgatójának, és igazából nagyon sokáig nem válaszolta meg ezt a levelet. Így nekünk az a benyomásunk, hogy az oldi az EU pénzügyi érdekeit. Tehát, hogyha itt igazából arról van szó, hogy a tagállamoknak csak hátránya lehetne a vizsgálatból, és akkor nem érdekli őket. Van egy február 13-i jelentés, és pedig a nyomozási prioritásokról eljuttattam hozzád, Ines, hogyha nem lenne megnálad. Tehát, hogyha komolyan veszük azt a kérdést, hogy hogyan működik az OLAF, akkor össze kell hasonlítanunk a statisztikai adatokat az OLAF tényleges tevékenységével és eredményeivel. A belső vizsgálatok igazából csak az OLAF kompetenciája. Ide a tagállamok nem szólnak bele, nem nyúlnak bele, ezt pedig szeretném hangsúlyozni. Tehát az első kérdésem az, hogy ezek a küszöbb értékek milyen szerepet játszanak az OLAF működésében. Hazudtak nekünk, hiszen a bizottság írásbeli válaszában az volt, hogy ez a kérdés nem játszik semmilyen szerepet. De az OLAF mindennapi munkája tekintetében ez egy nagyon fontos kérdés. Sőt, Igazából ez a küszöbérték a, a, az Olaf munkájának az alapja. Már örülök a biztossal való eszmecserének is. Minden kérdésemet írásban eljuttatom hozzá. De hogy hogyan működik az Olaf, nem fontos kérdés. És itt minden tekintetben választ kell kapnunk a kérdésekre, hiszen mégiscsak a csalás elleni fellépésről van szó. És hogyha 2014-re megnézem a nyomozati prioritásokat, és azt látom, hogy minden előtte van, tudjuk, hogy a bevételek eh, a kiadások töredékét teszik csak ki. Tehát eh, itt nagyon sok dolog nem stimmel. Azt látjuk, hogy ez a dolog, a küszöbértéke kérdése, itt valahol a szőnyeg alatt van. Azt is látjuk, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket szerettünk volna tisztázni. Tehát itt benyújtok módosítókat. Szeretnék eh, utalni arra, hogy az utolsó PIF jelentést még nem sikerült feldolgozni. Tehát volt néhány módosító, volt eszmecsere, azonban a bizottság nem lépett. Csak annyit szeretnék mondani, hogy igazából meg kellene tagadnunk itt a további munkát addig, amíg nem reagál a bizottság a jelentésre. Most választások lesznek, és akkor valószínűleg eh, fennmarad a tevékenységi listánkon. Szerintem itt eh, a bizottságnak mindenek meg kellene válaszolni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e még hozzászólása jelentkező. Nem látok. Megkérdezem Majola Szender képviselőasszonyt, hogy kíván-e reagálni az eszmecserében elhangzottakra. Megadom a szót. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem kaptam meg az Olaftól ezt az utolsó perces információt, Gressle asszony, és biztos vagyok benne, hogy foglalkozni fogsz vele, támogatlak is majd ebben. Igaz, hogy ebben a jelentésben folyton a kiadásokkal foglalkozunk, meg az esetleges csalásokkal. Nagyon jó lenne, hogyha csökkenne a költségvetés, persze meg visszaszorulna a csalás az Európai Unió pénzeit illetően az áfa csalás is fontos itt, és jelentőséget is tulajdonítok neki a jelentésemben. Úgy gondolom, ahogy te is, hogy nem eh, jól végzi az Olaf a munkáját, a javaslatodat nem pontosan értettem, de most már, eh, hogy rendelkezünk európai ügyességgel is a jövőben, eh, sikerülni fog talán felvenni a küzdelmet a csalással szemben feltéve, hogy a tagállamok is beleegyeznek az ügyességi munkába. Szóval gondoskodni kell arról, hogy üldözzük az ilyen szabásértéseket, bűncselekményeket. A tavaly évről szóló jelentést is alapul vehetjük ehhez. úgy gondolom, hogy arra is oda kell figyelni, hogy a tagállamok mit csinálnak, hiszen az EU-s költségvetés nagy részét ők hajtják végre. Vajon miért nem követik a parlament vagy az Európai Bizottság ajánlásait? Na, alapvetően itt ugye a parlamentnek az ajánlásairól van szó. Egyetértek, és várom a módosítóidat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, bejelentem, hogy a módosítások előterjesztésének határideje 2014. február 22-én 12 óra. Tisztelt eh, bizottság, a mai napi rendi pontjaink megtárgyalásának a végére értünk, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy... Ah, next time. Yes, uh, a uh, uh, not a problem. Sorry. Következő alkalommal uh, módunk lesz majd a KONT képviselőivel erről a kérdésről uh, eszmét cserélni. Tehát utolsó mondat, hogy a következő bizottsági ülésünkre február 20-án csütörtökön fog sor kerülni reggel 9 órakor a Libével tartunk egy együttesülés, és utána 10 órától 12.30-ig eh, tartunk ülést. Parancsoljon képviselőasszony! Sí, presidente, no sé si he entendido mal, pero he entendido que... Igen, eh, elnök úr, 22-e az nem szombat, amit a határidők benyújtására bejelentettek? 25-e, értem. Elnézést, én 22-ét hallottam. Nincs probléma, akkor köszönöm. Tisztelettel kérdezem, hogy a KONT kép, bocsánat, az OLAF képviselői, KONT képviselői mi vagyunk, az OLAF képviselői most érkeztek meg a bizottsági ülésre a bizottsági ülésnek lényegét tekintve a végére értünk, de merültek föl kérdések, ezért tisztelettel azt kérdezem, lévén még az előzetesen meghatározott tárgyalási időnkből futja erre, hogy megadjuk-e a lehetőséget, hogy a PIF riporttal kapcsolatban az Olaf képviselői kifejtsék az álláspontjukat. Nem tudom, eh, Ayala Sender asszonynak mi a véleménye a kérdésről. Adjuk meg a en principio yo sí que tendría interés en, eh, en poder plantearles. Nos, Nos, eh, egyes kérdések és aggályok, ugye, eh, amelyeket Gressle asszony a küszöbértékekkel kapcsolatban megfogalmazott, ezekre reagálhatnának, illetve a 2014-es prioritásokra is kitért Gressle asszony ugye a kiadási, ráfordítási csalásoknál kérdésként vetődik fel, hogy miért negyedikként szerepel ez a listán, szóval én örülnék neki, hogyha pontosításokkal szolgálna az Olaf. Mindig örülünk, hogyha tisztázzák az ügyet, de hogyha a bizottság nem hajlandó foglalkozó a dologgal, és nem válaszolja meg, akkor nem foglalkozom a dologgal. Hát nekem is van egy munkaidőm, és az drága. Tisztelt képviselőtársaim, magam is azt gondolom, hogy eh, No, eh, Inge, entiendo tu enfado si fuera así, pero yo tenía. Szóval nekem azt mondták, hogy 12 órakor következik az én napi rendi pontom. Hogyha 12 órakor következett volna, akkor feltételezem, hogy az Olaf képviselői is már itt lettek volna. Hát nyilván ők is azt gondolták, hogy 12-től kerül terítékre ez a téma. Tehát mivel van még időnk, akkor hogyha a kollégáknak megfelel, akkor én nagyon szívesen. Tisztelt képviselőtársaim, mielőtt bonyolult ügyrendi vitába bocsátkoznánk, megadom a szót az Olaf igen tisztelt képviselőinek, hogy hajhonybeikon kívül is, de késve megérkezve a bizottsági ülésre kifejtessék az álláspontjukat, parancsoljanak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek, hogy éppen most érkeztünk meg, de ahogy jelezte az előadó, abból indultunk ki, legalábbis azt mondták nekünk, hogy 12 órakor lesz szó erről a témáról, tehát éppen ezért nagyon sajnáljuk, hogy nem vettünk részt az eddigi vitán. Éppen ezért nem is hallhattam Gressler asszony kérdéseit, de amennyiben lehetséges, természetesen megpróbáljuk megválaszolni a kérdéseket. Hogyha általánosságban szólhatnék valamit Ayla Sender asszony jelentés tervezetéről, a bizottság nagyon kellemesen meglepődött, hogy ilyen konstruktív, kiegyensúlyozott jelentésről van szó, de most angolul folytatom. Általában angolul szoktunk beszélni, néha franciául is, de szeretném elmondani, hogy nagyon kiegyensúlyozott, konstruktív jelentést hallottunk, és nagyon tetszett nekünk a bizottságnál. És ez pozitív jelzés az európai választások előtt is. Bemutatja, hogy az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok azon fáradoznak, hogy a korrupció ellen fellépjenek, és hogy az európai költségvetést mentesítsék a csalástól és a korrupciótól. Nagyon sok kezdeményezés volt, jogalkotási kezdeményezés, de más is, hogy fellépjünk a csalás és a korrupció ellen. A PIF irányelvről szólok, akkor itt volt az EPO kezdeményezés, amelyről beszéltek, és akkor itt van az OLAF reformja is, amely 2013. októberében lépett hatályba. Szeretném megköszönni a fáradozásaikat. Tavaly például a cigarettáról szóló közleményt is elfogadták, az FCTP jegyzőkönyvet elfogadták, tehát ezek a dolgok mind-mind nagyon hatékony módon járulnak hozzá az európai költségvetés védelméhez. Még eh, szeretnék egy másik dolgot is hangsúlyozni, tegnap jutott eszembe, hogy eh, a közbeszerzési csomagot végül sikerült elfogadni. Fight for more transparency. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a közbeszerzés átláthatóbb lesz. Tehát ez egy nagyon lényeges pont, amit szeretem volna megemlíteni. Nagyon fontos ez, alá kell húznunk, hogy folytatnunk kell a fáradozásainkat, nem állhatunk le, a bizottság természetesen a tagállamokkal karöltve halad ezen az úton tovább. A tagállamoknál számos felelősség van a csalás elleni küzdelemben, tudjuk ezt, és az Olafról szóló szabályok is ezt tükrözik vissza. A tagállamok kötelezettsége az, hogy afkokat hozzon létre, és a bizottság pedig megvizsgálja, hogy legyen csalás ellenes koordinációs szolgáltatás illetve szolgálat. És így az Olaf azt kéri a tagállamoktól, hogy számoljanak be neki az eredményekről. Tehát korábban lehetséges volt ez, de most ez egy jogi kötelezettség. Ez pedig a jövőben is segít majd abban, hogy jobban fellépjünk a csalás ellen. Ezek lettek volna az általános megjegyzéseim, de láttam, a Költségvetési Végazgatóságról érkező kollégámtól, hogy voltak itt a nyomozási politika prioritásaira vonatkozó kérdések. Most nem vagyok felkészülve arra, hogy részletesen megválaszoljam ezeket a kérdéseket. De ez az Olaf reformból ered, hogy politikai eszmecsere is előirányzásra került, ez pedig április 8-án lesz először az intézmények között, és jelen lesz az Olaf főigazgatója, ott lesz a felügyelőbizottság, tehát április 8-án lesz majd ez a fontos esemény, és itt részletesen szólunk az Olaf vizsgálati prioritásairól. Rengeteg alkalmunk lesz megtárgyalni ezeket a kérdéseket, ott lesz az Olaf főigazgatója is. Köszönöm szépen! képviselő asszonynak adom meg a szót. Én nem akartam tolakodni, Inez, de ma senki nem készült fel arra, hogy esetleg kérdésekre válaszokat kell adnia. Tehát itt az IPP-re van egy kérdés, és még mindig felmerül a küszöbb kérdése. A biztos hazudott. Elnézést, hogy ezt kell mondanom, de még mindig az a kérdésem, hogy a vizsgálati prioritások hogyan alakulnak. A pillanatnyi ismereteim szerint a küszöb összegek nagyon lényeges kritériumot képviselnek, hogy az olaf foglalkozik-e egy esettel, vagy nem. És hogyha elolvasom a 2012-es éves jelentést, akkor nem szeretnék itt várni, hogy majd, majd valamikor a jövőben válasz adnak a kérdésemre. Tehát szerintem választ kell adni most a kérdésre. Ami pedig tényleg aggaszt, hogy semmi értelme az üléseknek, hogyha utána írásban kapunk választ. Hát, hogyha idejön idejönnek a képviselők, a bizottság részéről, és akkor egyszer nem tudnak mit mondani, nincsenek felkészülve a kérdéseinkre akkor miért jönnek ide? Tehát ezeket a dolgokat csak úgy tudjuk megbeszélni, hogyha itt vannak. Tehát milyen szerepet játszanak az Olaf munkájában a küszöbb összegek, milyen szerepet játszottak 2012-ben, mi van a belső vizsgálatokkal, ezeket sehol nem látjuk már prioritásként, pedig szerintem ez lenne az Olaf fő tevékenysége. Itt a tagállamok nem léphetnek fel, és mi van azokkal az esetekkel, amelyek a küszöbértékek alatt vannak, a határértékek alatt? Mit tesznek ezekkel? Mi történt ezekkel? Volt-e valamilyen nyomonkövetés? Az Olaf reformjának az volt az egyik lényege, hogy az információs politikát javítsuk. Tehát az Európai Unió pénzügyi érdekeit kell védeni. És ebben a tekintetben pedig eh, említettük a vidékfejlesztését, 250 ezer euró ez a határ, és az Olaf az esete 99,83%-ával nem foglalkozik, mert ez alá az összeg alá esnek. Erre fel is hívtuk már a figyelmüket. Jó lenne, hogyha választ kapnék ezekre a kérdésekre, és pedig minél hamarabb. Köszönöm. Van-e még kérdése észrevétele bárkinek? Amennyiben nincsen, akkor megadom a szót. Szóval az Olaféken tisztelt képviselőinek. Ja, Dank, äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem megértésüket, hogy äh, nem tudok minden részletekre kiterjedő választ adni Gressle asszony kérdéseire, de szeretném hangsúlyozni, hogy äh, ezeket a válaszokat megadnám a főigazgatónak. Tehát április 8-án ő konkrétan elmondja, hogy milyen vizsgálati prioritások vannak 2014-re. Tehát nem szeretném elvenni tőle majd a szót és a lehetőséget. Ami a 2013-as prioritásokat illeti, erről volt egy vita, és itt a konban is szó volt már erről tudomásul veszem azt, amit Gressle asszony mondott, ezt a 99,8%-ot, de Gressle asszony is jelezte már az üléseken, hogy eh, információk tekintetében eh, a küszöbök eh, számítanak, tehát igazából ezek a küszöbök tulajdonképpen csak ilyen támaszkodási pontok. Tehát 13-ban nem voltak már ilyen határösszegek, tehát nem voltak már ilyen jellegű prioritások. De egyébként nyilvánvalóan az ötös, az Olafról szóló rendelet ötös cikkéhez tartjuk magunkat, tehát hogy amire az, és az áll, hogy az Olaf milyen alapon indíthat el vizsgálatot vagy nyomozást. És itt pedig az áll, hogy ha nyit, hogyha szeretnének itt vizsgálatot in, indítani, akkor figyelembe kell venni. Itt az éves jelentéseket azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az adott adminisztráció megfelelő módon költötte el a forrásokat. Tehát ez. Ez adja meg a prioritást, és a konkrét prioritásokról pedig eh, Kessler úr április 8-án eh, pedig szólni fog részletesen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Greszle képviselőasszony. Gemeinheit, Tehát igazából nem én akarok itt undok lenni, de a bizottságnak is van egy csalás ellenes stratégiája, és ott is vannak határértékek. Számomra az a kérdés, hogy milyen szerepet játszanak ezek a határértéket, milyen szerepet játszottak 2012-ben az Olaf munkájában, Nekem ez fontos, mert szerintem fontos szerepet játszanak abban, hogy mikor indítanak vizsgálatot. És hogyha az Olaf nem indít ezek alapján vizsgálatot, akkor nem védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Hálás lennék, hogyha beszélhetnénk erről, örülök, hogyha április 8-án eljön a főigazgató, de azonban az is nagyon fontos lenne, hogy a 2012-es év tekintetében a módosítókat benyújtjuk. És jó lenne, hogyha a bizottság a PIF-re vonatkozó kérdéseimet is megválaszolná. Köszönöm szépen. Tehát köszönöm, hogyha a Morgan jelentésre is adnak majd egy választ írásban, de különben azért ülünk itt, hogy ezt mit cserélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Geyer képviselő úr. Also der Tehát a Ayala Sender jelentéshez benyújtandó módosítókhoz én is hozzájárulok majd, de igazából itt a határértékekkel nem igazán értek egyet. Tehát, hogyha a bizottság tényleg fellép a csalások ellen, akkor ezt természetesen a biztosak e megbeszélnünk, egyetértek. De hogyha a, követem a gondolatmenetedet, tehát, hogy az Olaf állítólag a esetek 99, valahány százalékában ne, nem lép fel, tehát pontosan kiszámoltad, tehát akkor igazából nagyon kevés olyan mezőgazdasági kifizetés van, amivel foglalkozik az Olaf. És hogyha ezt a csalás számaival összehasonlítom, akkor semmi nem működik. Tehát szerintem a világ nem olyan fekete-fehér, ahogy lefested. Hiszen vannak más képviselők is, akik az Olaffal foglalkoztak, Olaffal tárgyaltak. És ami pedig a határértékeket illeti, az Olaf vizsgálatai esetében ez egy kritérium, ahogy itt hallottuk az Olaf képviselőt és hogyha a bizottság valami mást ír, akkor a bizottsággal el kell beszélgetni, és akkor megtudjuk, hogy minek van értelme. De hogy itt, hogy bemutassuk azt, hogy az Európai Unióban nem működik a csalás elleni küzdelem, és hogy itt csak a határértékektől függ az elég, akkor az szerintem az, hogy itt az polgára között az ördögöt festjük a falra, és én ezt nem támogatom. Madame Gressle. Gressle parancsoljon. Gressle képviselőasszony. Véletlenül van itt egy szám, és ezt nem én számítottam ki, hanem a mezőgazdasági főigazgatóság. Az Olafhoz intézett egy levelet, a tava, tavalyi januárban vagy februárban, és itt a főigazgatóság utalt arra, hogy a határérték a vidékfejlesztésről van szó, nem a mezőgazdaságról, tehát a mezőgazdaságnak még magasabb ez az összeg. Tehát is ez a határérték azzal a következménnyel jár, hogy az Olaf szinte semmivel nem törődik, így az esetek tört részével foglalkozik. Tehát itt nem festek feketét-fehéret, hanem itt arról a kérdésről van szó, hogy ki vizsgálja meg azt, hogy pénzt adunk a tagállamoknak, és az Olafot azért hoztuk létre, mert a tagállamoknál néha nem volt világos az európai források útja és felhasználása, eredménye. Hogyha az Olaf ezekkel az esetekkel nem foglalkozik, pedig ezért alapították, akkor van egy problémánk. Akkor egy komoly problémánk van. És megpróbáltam kideríteni, hogy eh, a főigazgatóságokban hogyan bánnak a határértékekkel, és hogy kik. Tehát eh, számos esetben olyan, olyan munkatársakat is észletem, akik eh, nincsenek felkészülve erre. Tehát itt most én nem azt mondom, hogy a pohár az félig üres, vagy félig tele van. Mi van az esetek 99%-ával, amelyekkel nem foglalkozik az Olaf? Gressle, Gressle asszony, természetesen utána járok. Természetesen ismerem én is ezt a levelet, amelyet 2013. január-februárjában írt a főigazgatósága, utána fogok járni, hogy itt mi van, és természetesen a 2012-es jelentés megvan, és a 13-as nem sokára megjelenik, egészen frissen, és április 8-án Kessler úr eredményeket is fog említeni. De szerintem mi inkább többet, mint kevesebbet vizsgálunk meg. Tehát az Olaf teljes kapacitással dolgozik, idéztem az ötös cikket az Olafról szóló rendeletből, biztos lehet benne, hogy minden területen aktívak vagyunk a vidékfejlesztés területén is, de természetesen utána járok majd ennek a levélnek, de amennyire meg tudom ítélni, a mezőgazdaság területén is nagyon aktív. És az új vizsgálati prioritásokról is hal majd konkrét tudomokat, és a múltban sem a küszöbb értékek, a határértékek számítottak. Voltak bizonyos pontok, ami alapján az Olaf vizsgálatot kezdeményezett. De látjuk, hogy itt egy állandó vita zajlik erről a témáról. Eltekintünk a határértékektől a prioritások megalapításánál. Most nincsenek konkrét számaim, de a 2012-es számok és a 13-as számok alapján nem igazolom azt, amit mondott, de mint említettem, utána érök ennek a levélnek, és megnézem, mi van benne. Köszönöm. képviselő asszony parancsolja. Tut mir leid, in der Frage bin ich... Sajnálom, de ebben a kérdésben folytatom a meccset. 2012-ben statisztikákat állítottak össze. Én is megpróbáltam ezeket a statisztikákat feldolgozni, tehát mindig van nyomonkövetés, hiszen szerintem a statisztikák átállítása azzal járt, hogy nem tudjuk, hogy mi volt előtte, mi volt utána. Február 1-én egyik napról a másikba 420 esetet kinyitottak és lezártak. És ezekkel a statisztikájukat kibővítették. Igazából ez szinte nem megengedhető, hiszen a statisztikákat össze kell hasonlítani. De hát szerintem nem lehet a statisztikákat állandóan változtatni, de az biztos, hogy az Olaf hatékonysága csökken. Hogyha belegondolunk, hogy az Olaf vizsgálatának eredménye volt, tehát follow-up következett, nyomonkövetés, akkor ez esetek 20%-ára jutunk. Tehát az esetek 20%-át zárták le valamilyen eredménnyel. Tehát a hosszú, sok éves átlag 40-50%-os volt. A statisztikákkal nagyon tudatosan kell foglalkozni. Én ezt meg is próbáltam, és szeretném elmondani, hogy eh, itt eh, nem tudok a statisztikákkal foglalkozni, hogyha azok nem összehasonlíthatóak. Tehát, hogyha a statisztikákat úgy változtatják, hogy azok nem összehasonlíthatók, akkor nem lehet azokkal dolgozni. Jó lenne, hogyha nem változtatnák meg a statisztikákat, és olyanok maradnának, hogy összehasonlítható legyenek. A tiszt tekintetében fontosnak tartom, hogy ne hazudjunk egymásnak. Köszönöm. A eszmecsere vége felé haladva még egyszer megadom a szót az Olaf igen tisztelt képviselőjének, aztán pedig majd eh, Ajala Szender képviselőasszonynak, hogy immár második alkalommal ennek a napirendi pontnak a végére jussunk. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy még egyszer megadja nekem a szót. És még egyszer válaszolni Gressle asszonynak. Igaza van, 2012-ben megváltoztattunk néhány statisztikát, azért, mert az Olafot újjá szervezték. Ön is tudja, hogy erről már elég sok szó volt, tehát 2012. február 1-én az Olafot újra szervezték, és a nyomozási eljárásokat is úgy alakították át, hogy az Olaf hatékonyabb legyen. Igazat adok, 2012-ben egy átmeneti évünk volt. Ez pedig visszatükröződik az Olaf éves jelentésében is. Azonban eh, kifejezésre juttattuk ezt átlátható módon, és szerintem a főigazgatónak joga az, hogy eh, változtasson a szervezeten, hogyha a véleménye szerint ez szükséges, és főleg akkor, hogyha ez a hatékonyság érdekében van. Ismét április 8-ára utalnék, a 2013-as jelentésben nagyon jó eredményeink vannak, és ezek azt is megmutatják, hogy milyen változások voltak az Olafnál, és hogy ezek mennyire hatékonyak voltak. De az adatok áprilisban lesznek hozzáférhetőek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vita végén megadom a szót a Jaleszender képviselőasszonynak. gracias, presidente, sí, bueno, me alegro de haber podido atender el, este debate para tenerlo en cuenta en... Eh, Köszönöm szépen, hogy részt vehettem ebben a vitában, és meghallgattam, eh, hattam a különböző véleményeket. Ezeket figyelembe fogom venni a módosítóknál. A statisztikai kérdés rendkívül komplex de on vigyázni kell arra, hogy a számokat ne kerülgessük, hanem jó célra megfelelően kell felhasználni, részrehajlás nélkül, és nem szabad, hogy ezekkel a számokkal visszaeljünk. Tehát itt mindenképpen szükség van a koherenciára továbbá valóban azon ügyekben, amelyekről itt szó volt, Kétségtelen, hogy voltak változások, de elég jól elmagyarázásra kerültek a dolgok. hogy mit szeretnek, vagy nem szeretnek a főigazgatók, hát jó, rendben van, de az Olaf mindenképpen átalakulóban van, ezt el kell ismerni, megvannak a jogi keretek, és várhatóan pozitív lesz a végeredmény, tehát ezt ki kell várni. A mezőgazdasági főigazgatóság, amely küld egy levelet, amely olyan küszöbökről beszél, amik nem megfelelőek, és nem lehet belelátni, miközben Tudtuk akkor, amikor elfogadtuk a vidékfejlesztést, hogy társfinanszírozás lesz, és nehezebb lesz az egész menet. Hát nem tudom, hogy erről most mit gondoljunk mindezek után. A mezőgazdasági főgazgatóság látja, hogy negatívak az eredmények, nem azért, mert az Olaf ezt mondja, hanem azért, mert a számvevőszék, vagy a számvevőszék mondja, hanem azért, mert itt nem vannak hiányosságok a tagállami társfinanszírozásban és most ezután az Olafra hárítani, hogy nem hajt végre vizsgálatot, hát az Olaf számok mutatók alapján dolgozik. És hogy teljes mértékben igazat adni a főigazgatónak csak azért, mert írt egy levelet, hát jó lett volna, hogy ezt a levelet mindenki látja, mindenki ismeri, és átláthatóbb az egész. Mert nekem minden egyes igazgatóhoz el kell mennem, hogy kérdezgessem őket, akkor nem fog ez így működni. Tehát jobb lenne, hogyha az ilyen típusú leveleket a főigazgató mindenkinek, a szakbizottság valamennyi tagjának megküldené, és akkor talán több információval rendelkeznénk, és jobban tudnánk vitázni a tények ismeretében. Legközelebb, Inge, hogyha lehet, akkor legyen lojális a koordinátorok iránt legalább, és ezt a levelet megkaphattuk volna, mert ez befolyásolhatta volna a véleményünket az olaf kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy az Olaf mivel foglalkozik. Nekem itt az az érzésem, hogy az a, az, a mezőgazdasági főigazgatóság az Olafra akart hárítani olyan dolgokat, ami nem őt illeték. Képviselőtársaim, akkor jeleztem február 25-e 12 óra a módosítók beadásának a határideje, illetve hogy ugyancsak már korábban jeleztem a mai ülésünk végén ismételten kihirdetem, hogy február 20-án reggel 9 órakor lesz a következő bizottsági ülésünk, együttes ülés a LIBE szakbizottsággal, és utána 10 órától 12.30-ig folytatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem.